a március 17-18-i Európai Tanács ülésének előkészítése és az EU-Törökország csúcs találkozó eredménye. Először megadom a tanács elnökségének, kedves miniszterasszonynak, Janine Enis Lesárnak a szót. Üdvözöljük itt a körünkben. Miniszterasszony hosszú ideig kollégánk is volt. Tessék, parancsoljon. Oh. csak vártam elnézést elnézést elnök úr nem probléma hiszen megvártuk elnök úr tisztelt képviselők! A következő március 17 és 18-i csúcs találkozó kapcsán szólok önökhöz, amely a migráció kérdésével és gazdasági kérdésekkel fog foglalkozni, és természetesen beszélni fogok a hétfői EU-Törökország csúcs találkozóról is. De először nézzük a migrációt. A hétfői ülés rendkívül fontos volt az erőfeszítések sorában, sikerült előre lépni. Tovább folytatjuk az európai, a válság európai megoldásának a keresését, és ahogyan a parlament elnöke is kihangsúlyozta az utolsó hozzászólásában, egy átfogó európai tervre van mindenek előtt szükség. Először is eh, hadd vázoljam fel, hogy a török miniszterelnökkel folytatott tárgyalások mire vezettek. A hétfői találkozó eh, nagyon jó lehetőség volt eh, arra jó időpontban, hogy felülvizsgáljuk az EU-Törökország cselekvési tervet, és azt, hogy hova jutottunk. Mi világosan ítéltük ezt meg, a közös cselekvési terv végrehajtásában sikerült erőre lépni, de hogyha le akarjuk állítani a migráns áramlatot, akkor szükség van arra, hogy meg megtörjük az embercsempészek üzleti modelljét, és leállítsuk az embercsempészek tevékenységét. Ezt eh, ötvözöltük, hogy ezt az erőfeszítést Törökország támogatja. Egyetértettünk néhány alapelvben. Az első, minden eh, új eh, Törökországból a görög szigetekre érkező iraki migránst visszaküldünk. A vízum liberalizációs úti tervet végrehajtjuk harmadsorban felgyorsítjuk a 3 milliárd euró és plusz források folyosítását a szíriai menekültelátás javítására. Negyedik, megnyitunk új fejezetet a csatlakozási tárgyalásokon. Ötödik, létrehozunk egy biztonságosabb területet Szíriában, és végül a szíriai menekülteknél az egy visszaküldettél cserébe egyet átvesz az EU. Nos, a török javaslat részleteit megvitatták a részvevők, és Tusk elnök biztosította, hogy ez a munka folyik tovább, a részletek áttekintése folyik tovább a március 17-18-i következő csúcsig. Hogyha Törökország valóban 100%-ban visszaveszi a görög partokra érkező migránsokat, lesz lehetőségünk arra, hogy megtörjük az embercsempészek üzleti modelljét, és véget érjen ez az emberi tragédia az égei tengeren. Készek leszünk arra, hogy a jelenlegi ellenőrizetlen e, törvénytelen migrációt felváltsuk egy humanitárius e, resettlementtel, áttelepítéssel, ami szabályozott keretek között zajlik. Még túl korai lenne azt mondani, hogy sikert értünk el. A siker majd attól függ, hogy az előbb felsorolt pontokat sikerül-e végrehajtani. De hogyha a következő találkozón sikerül ezen elvek mentén Törökországgal megegyezni, akkor várható az áttörés de ez csak, közös stratégiánknak csak egy része. A Törökországhoz kapcsolódó tervek mellett továbbra is kulcsfontosságú az, hogy leállítsuk a, a migráns áradatot, akik életüket veszélyeztetve próbálnak Európába jutni, olyan módon, és ez prioritás továbbra is, hogy megerősítjük a külső határok védelmét. Ezért az európai eh, határ és parti őrség felállítása gyorsan halad előre. Tudom, hogy a parlamentben önök elkezdték megvitatni a LIBE szakbizottságban ezt a javaslatot. Várjuk a gyümölcsöző együttműködést, termékeny együttműködést eh, önökkel, és reméljük, hogy minél előbb eh, ez a határőrségben működni fog. Az Európai Tanács politikai megállapodást akar kötni június végéig a parlamenttel tárgyaltam Pálesz úrral az önök jelentéstevőjeből, és mind a két részről megvan a hajlandóság és az akarat a célok megvalósítására. Most nézzük, mi a helyzet a nyugat-balkáni útvonalon. Februárban az Európai Tanács egyetértett abban, hogy olyan helyzetet kell előállítani, amikor is a, min, a Schengeni térség mindegyik része teljes mértékben alkalmazza a Schengeni kódexet. Lezár, véget ért a nyugat-balkáni útvonalon az áthaladás, a Schengen visszaállítása alapvető fontosságú, de ez nagyon nehéz lesz, mert ennek olyan következményei vannak a szárazföldön, ami gyors cselekvést követel meg. Először is, ha meg akarjuk akadályozni a humanitárius válságot, biztosítani kell, hogy gyorsan segítsünk a leginkább a válságát a sújtottaknak, a szóban Görögországnak. A bizottság múlt héten egy javaslatot terjesztett elő sürgősségi EU-s támogatásról. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést. Már elkezdtünk dolgozni a javaslaton, és minden tőlünk teletőt megteszünk, hogy a márciusi Európai Tanács előtt ezt már elfogadjuk. Ahogyan tudják, ez megköveteli azt, hogy a parlament és a tanács 2016-ra egy korrekciót hajtson végre a költségvetésben, megteremtse megteremtse a szükséges forrást, költségvetési sort, hogy az valódi európai szolidaritás jegyében tudjunk segíteni. Másodszorban koordinált módon vissza kell állítani a Schengeri zóna megfelelő működését. A bizottság Schengere vonatkozó közleménye, amit önök tegnap vitattak meg, meghatározza, hogy milyen lépéseket kell megtenni ezen cél eléréséhez. Ez nagyon fontos hozzájárulás az előttünk álló hónapokban történő cselekvésekre. Elnök úr, azt hiszem valamennyiünk számára világos, hogy gyorsan kell cselekednünk, és közösen együtt. A márciusi Európai Tanácson átfogóan megvitatjuk az összes szempontot, és a következő hónapokra eldöntjük, az milyen irányba fogunk menni. Mindez ezen erőfeszítéseket nagy figyelemmel kísérjük majd. De vannak más kihívások is, amelyekkel szembesül jelenleg az Európai Unió. A márciusi Európai Tanács foglalkozik majd a munkahelyekkel, a növekedéssel és a versenyképességgel is. A tavaszi eh, Európai Tanácson mindig meg szoktuk vitatni a gazdasági helyzetet. Vannak pozitív jelek. Eh, Európában javul a foglalkoztatási helyzet, eh, közel, elég történelmi magas szintet ért el, és a válság következtében kialakult nagy munkanélküliség is csökkent. De azért semmit nem vehetünk garantáltnak, a helyzet még törékeny, és ezért nem enyhíteni, hanem erősíteni kell az erőfészítéseket. A 2016-os szemesztert eh, elindult, és az ország specifikus eh, ajánlások az európai szemeszter eh, meghatározó eleme több tanácsi következtetés is foglalkozik ezekkel. A közös vita, amit két hete lefolytattunk a brüsszeli mini plenárison, hasznos hozzájárult ehhez. Az Európai Tanács irányt mutat majd, hogy mik a gazdasági és társadalmi prioritások az idei évben. Amikor növekedésről, munkahelyekről, innovációról beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy a belső piac a legnagyobb kincsünk, és nagyon örülünk annak, hogy jelenleg sok munka folyik a belső piaci stratégiával kapcsolatban. Konkrét javaslatok születtek a digitális belső piacra vonatkozóan, ezeknek a vitája jelenleg folyik és ez még nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség. Ezért is ül az elnökségünk, hogy az Európai Tanács kifejti majd, hogy a digitális piac milyen nagymértékben hozzájárulhat a jelenlévő joganyag az, aki megvalósításához, és reméljük, hogy a márciusi úgy találkozom ezeket a kérdéseket elmélyültem, meg lehet majd vitatni. Köszönöm szépen, Helis Plaschert asszony! Most pedig a bizottság képviseletében Dombrovskis biztos úr a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselők! Ma Juncker elnök úr nevében szólalok itt fel, tehát azt az üzenetet fogom átadni, amelyet ő is sokszor elmondott, mi egy politikai bizottság vagyunk, amely politikai válaszokat ad korunk legnagyobb kihívásaira. Ma még inkább igaz ez, mint máskor. A politikai irányítás és a demokratikus elszámolhatóság is nagyon fontos számunkra, ezért a gazdasági stratégia megkívánja a vitát mind európai, mind pedig nemzeti szinten. Végső soron az lesz majd a mércénk, hogy mennyire tudtunk megfelelni az emberek elvárásainak ma és a jövőben. Nem egy demokratikus gyakorlat tehát ez, hanem egy politikai folyamat. Ez az oka annak, hogy ez a parlament és a nemzeti parlamentek is központi szerepet töltenek be. Nem csak a mi legitimitásunkat erősíti ez, hanem a politika alakításában is részt vesznek a parlamentek. Igen, összetett ma a globális környezet ahogy a téli gazdasági előrejelzésünk is jelzi, miközben a növekedés mérsékelt Európában számos európai gazdaságnak komoly kihívásokkal kell megküzdenie. Ide tartozik a feltörekvő gazdaságok, például Kína befolyása és a globális piacok alakulása is. 2016 a válságból való kilábalás negyedik éve lett, lesz, és 1,9%-os növekedést prognosztizálunk. A foglalkoztatás a legmagasabb szintre emelkedett 2008 óta. A fejlődésnek ezek a jelei ugyanakkor mégsem elégségesek. 22 millió európai még mindig munkanélküli, és közülük 4,5 millióan 25 évnél fiatalabbak. Amikor ez a bizottság átvette a hivatalát, egy egyértelmű stratégiát fogalmaztunk meg a növekedés és munkahelyek érdekében. Strukturális reformok, felelős adópolitika és beruházás volt ennek az alapja. Ez a stratégia irányítja eh, mindazt, eh, amit teszünk, és a társadalmi igazságosság eh, áll a középpontban. A költségvetési deficitek mind az Európai Unióban, mind pedig a tagállamokban egyértelműen csökkennek. Az euróövezetben a költségvetés a tavalyi 2,2%-ról a GDP 1,9%-ára csökken várhatóan idén. Létfontosságú ez nem csak számunkra, hanem a jövőntő generációk számára is. Évek óta most fordult elő először, hogy az adósság csökkenni kezdett folytatnunk kell ezt a jó munkát. A strukturális reformok a tagállamokban is zajlanak. A legutóbbi országjelentések egyértelműen mutatják, hogy ahol reformok történnek, ott elindul a fejlődés is. Most van tehát a jó lehetőség arra, hogy modernizáljuk a gazdaságunkat. A bizottság az európai gazdaságok egyik legnagyobb gyengeségét kívánja megoldani, a beruházások hiányát. Európa szerte eh, növelni kívánjuk eh, a beruházások mértékét, és az eredmények most először magukért beszélnek. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az elmúlt eh, hat hónapban több mint 60 milliárd eurós beruházást mozgósított 22 tagállamban. Ennek az új finanszírozásnak körülbelül 80%-a új maga, pontosan azt, amit mi is szerettünk volna bevonzani. Haladunk tehát, de éppen ez az a pillanat, amikor meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket. A kilábalás során a tagállamoknak is meg kell tenniük a magukét. Ebből ered az európai szemeszter, az a politikai folyamat, amelyet ez a parlament is alakít. Ez lehetővé teszi a stabilitás növelését és a növekedés megalapozását. Legfontosabb prioritásaink mentén az összes tagállam az Európai Uniót erősíti. Az elmúlt hónapban eh, láttak napvilágot az országjelentések, és ezek is eh, befolyásolják eh, a szakpolitikák alakulását. Ezek mind arról gondoskodnak, hogy a nemzeti programokat megfelelően előkészítik, és vitáznak is róla. A tagállamok kezelik a belső egyensúlytalanságokat, és a múlt évhez képest javulás tapasztalható, bár ennek mértéke tagállamonként eltérő. A gazdaságaink egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Az európai szemeszter csomagjáról tárgyaltunk tegnap, és a makroökonómiai kiegyensúlyozatlanságokról szóló csomagot véglegesítettük. A tavalyi egyensúly hiányok területén úgy tűnik, hogy a konvergencia feltételei egyre inkább megteremtődnek. A megvizsgált 18 országból 6-ban egyáltalán nincs egyensúlyhiány, 7-ben van néhány jele az egyensúlyhiánynak, és 5 országban pedig súlyos a helyzet. Ennek a mértéke országonként eltérő, de főleg az ad okot aggályokra, hogy az állam nagyon eladósodott, a pénzügyi szektor nagyon sebezhető, vagy a versenyképességgel vannak problémák. Mindezek a trendek nagyon határozott politikai választ követelnek meg. Az szint kiszolgáltatottá teszi a gazdaságokat, ezért ezeket csökkenteni kell. A hosszú távú gyengeségeket kell elsősorban kezelni. Ez nem mindig egyszerű, politikai szempontból, de ez az egyetlen módja annak, hogy a növekedési potenciált megvalósítsuk, megteremtsük a szükséges munkahelyeket és javítsuk a szociális feltételeket. A folyamatos megfigyelés és együttműködés meghozza a gyümölcsét, ezért továbbra is folytatni fogjuk ezeket az erőfeszítéseket. Ebben a hónapban és jövő hónapban is tárgyalni fogunk erről a tagállamokkal. A szemesztert a korábbi években is megtartottuk már, de most néhány változást eszközöltünk, hogy elszámoltathatóbb és átláthatóbb legyen. Most a foglalkoztatásra és a szociális mutatószámokra, illetve a folyamat karcsúsítására koncentrálunk. De mindig van helye a párbeszédnek, és azokra a sürgős prioritásokra koncentrálunk, amelyek támogatják a növekedést. A korábbi jelentésekhez képest most nyitottabb és mérehatóbb javaslataink vannak, és olyan prioritásokat határozunk meg, amelyek 12-18 hónapos időtávlatban igényelnek figyelmet. Az egész szemeszter ráirányítja a figyelmünket a, az összefüggésekre, és olyan szakpolitikák megalkotásához vezet, amelyek mindannyiunk hasznára válnak majd. Elnök úr, tisztelt képviselők, a gazdasági irányítás hitelessége nem csak az elemzésünk és értékelésünk hitelességén múlik, hanem átláthatóságán és elszámoltathatóságán is. Ezért javítjuk folyamatosan a szemeszter gyakorlatát, és gondoskodunk arról, hogy a politikai vita minden szinten megvalósuljon. Ezzel a parlamenttel indul minden, így érjük el, hogy partneri közegben mindenki magáinak érezze a munkánkat. A gazdasági irányításon kívül így gondoskodunk arról, hogy a gazdasági stratégiánk megteremti azt a növekedést és foglalkoztatást, amire az emberek vágynak. Az Unió állam és kormányfői hétfőn találkoztak Törökország képviselőivel. Amint azt önök is láthatták, az irreguláris migránsok rendkívül korlátozott átadásáról állapodtunk meg Törökországgal. Törökország gyorsan visszafogadja az összes olyan irreguláris migránst, aki nem jogosult nemzetközi védelemre, és aki Görögországba érkezik. És várjuk azt is, hogy a visszafogadási megállapodás életbe lép. A görög szigetekről visszatérő szír állampolgárokat is befogadja, visszafogadja majd Törökország, és ezek a szíriai állampolgárok ott menek, menekül státuszért folyamodhatnak, és minden visszafogadottért egy menekültet mi is átveszünk. Ahogy Juncker úr mondta, ez mindent megváltoztat. Ez segít abban, hogy az emberi nyomorra nyerészkedő embercsempészek üzleti modelljét megszüntessük. És egyértelmű, lesz a menekültek számára is, hogy csak legális úton lehet bejutni Európába. Gondoskodni akarunk arról, hogy a szíriai menekültek megfelelő körülmények között élhetnek majd Törökországban, és a finanszírozás már meg is kezdődött. Az alapba helyezett összegeket 2018 után újra kell majd pótolni az Unió Törökország felé való vízum rendszerét is reformálni fogjuk, és hadd tolmácsoljam Juncker úr szavait, fontos, hogy a megállapodás mentén történjen mindez. Ezen kívül a Törökország csatlakozási tárgyalásaiban új fejezeteket nyitottunk. A hétfői megállapodás részleteit a következő tanácsülésen március 17-én és 18-án fogjuk kidolgozni. Az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság a Schengeni övezetet szeretné helyreállítani idén év végéig, ami azt jelenti, hogy a külső határokat meg kell erősíteni, és európai szinten kell irányítani minden ideglenes határellenőrzést. Ahogy hétfőn az uniós vezetők is elismerték, ez az úti terv több támogatást kíván meg a határ tagállamoktól, különösen Görögországtól. A bizottság elfogadta a javaslatot a vészhelyzeti segítségnyújtási alapról, eh, amelyet első körben Görögország megsegítésére használnánk. A következő eh, hetekben az Európai Tanács fog erről tárgyalni. A költségvetési hatóság eh, központi szerepet fog játszani ennek a javaslatnak a kidolgozásában. 2016-ban már egy költségvetési sor is lesz az számára, 300 eh, millió eurót irányzunk elő, és 2017-ben, illetve 2018-ban pedig 200 millió eurót adnánk ehhez hozzá. Az alapokat eh, nem eh, külső humanitárius segélyprogramoktól fogjuk elvonni. Elnök úr, a bizottság azon dolgozik, hogy erőteljes és koordinált európai választ tudjunk adni a problémákra, és számítunk a parlamentre is ebben a munkában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dombrovskis biztos úr, megnyitom a vitát a néppárt nevében a frakcióvezető Manfred Weber, Weber kapszót. Kedves volt kolléganőm, ilyen szép, hogy most miniszterként van itt velünk. Nagyon érdekelne, hogy ha ott előül önöt kap kávét, és azt hiszem, hogy addig beszélhet, ameddig akar. Tehát nagyon jó az a hely ott, ahol most ül miniszter, azt mindenképpen nagyon örülök ennek az eszmecserének. Kedves kollégák, először is a néppárti frakció nevében szeretném elmondani, hogy nagyon jó, hogy lezajlott ez a csúcs találkozó, és most először egy átfogó megoldást látunk magunk előtt. Európa Törökországgal közösen keresi a közös és fenntartható megoldást. Az embercsempészeket le kell állítani, a Törökországból Görögországba irányuló illegális migrációt le kell állítani. Ezek helyes válaszok. De nyomatékosan szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos az, hogy segítsük Görögországot, hiszen ami elmúlt napokban, amiket idoméniről láttuk, ezeket a képeket, ezt nem szabad ezt a helyzetet elfogadni, segíteni kell ezeknek az embereknek. Ez az első pont. Tehát pozitív, hogy volt a csúcs találkozó, és pozitív, hogy eredménnyel zárult. Amikor Törökországról beszélünk, eh, először is kell hangot adni. Eh, másfél millió embert eh, fogadott be tavaly Törökország, 9 milliárdot költött már menekültek ellátására, miközben mi Európa igazából nem figyeltünk oda erre. És most ennél nagyon nagyon aktívnak kell lennünk vannak problémák, amikről beszélnünk kell persze, de egy dolgot le kell szögezni. Törökországhoz fűződő kapcsolatunk partnerség, nem a Törökországtól való függés. Amikor Törökországról beszélünk, akkor ez nem lehet, hogy azzal a kérdések kapcsolatban, hogy most Törökország hány menekültet enged be, vagy nem enged be Európába, hogy ezzel folyamatosan nyomás alá helyezze Európát. Az sem lehet, hogy majd a jövőben Marokkó azt mondja, hogy jó, hogyha mi megnyitjuk majd Spanyolország felé a határt, mert hát akkor ugyanolyan feltételeket tudunk kicsikarni, mint Törökország. Itt partneri kapcsolatról van szó, és Európának saját magának is olyan helyzetbe kell lennie, hogy biztosítani tudja a határokat, és technikai eszközökkel, akár kerítés építéssel kell tudnia biztosítani Európa határait. Hogyha öntudatosan beszélünk, mint európaiak, akkor kritikusan kell néznünk a víza liberalizáció kérdését. Ez a néppárban már megtörtént. Nem akarom eltitkolni, hogy sok gondunk van a víza liberalizációval kapcsolatban. Törökországnak be kell tartania minden standardot, különösen ha arra gondolok, hogy eh, nem régen elfogadtak egy olyan adatvédelmi törvény Törökországban, ami a függetlenséget nem biztosítja, tehát így a eh, labda nem a mi térfelünkön van, hanem Ankarában, hogyha be akarják tartani a határidőket. Eh, véleményünk szerint nincs biankó csekk, és szeretném egyértelművé tenni, hogy az Európai Tanács kicsit maradjon ki a részletekkel kapcsolatos alkotásból, az a belügyminiszterek és az Európai Parlament feladata a vízumliberalizáció részleteinek a kidolgozása, és nem az Európai Tanácsé. Harmadsorban, hogyha partnerségről beszélünk, és nem függőségről, akkor világosá kell tenni, hogy a pénzügyi támogatásnak oda kell érkeznie, ahova szálljuk. Johannes Hánnak mondom, valóban projektorientáltan kell a táborokba investálni ezt a pénzt, és nem közvetlenül átutalni a török kormánynak. Tehát partnerség, nem a törököktől való függőség, függése. Ez az üzenet fontos a néppárt számára. És végül még egy dolog. Külön kell választani bizonyos témákat. A migrációs feladat egy közös feladat, amit meg kell oldanunk, de az Európai Unió bővítése, Törökország teljes jogú tagsága, ez egy teljesen más téma. Ez két külön kérdés. Az én frakcióm, hogy itt ne legyen kétsége senkinek, nagyon szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy Törökország teljes jogú tagsága vajon pozitíve, szerintünk nem feltétlenül. De azt világosá kell tenni, hogyha valaki a partnerünk akar lenni, akkor nem szabad tovább távolodnia Európától. A médiátért támadások az elmúlt napokban teljesen elfogadhatatlanok, hogy most a török hatóságok felügyelete alá helyeztek egy újságot, nos, már ez másnap megjelent, ez után egy, a címlapon egy hatalmas Erdogán fotó, tehát az ilyen újságot kormányzati felügyelet alá helyezték, ez teljesen nyilvánvalóvá vált, és hogy ez mivel járt az Európához való partneri, partneri fő kapcsolatát most demonstrálni tudja Görö- Törökország e, azzal, hogy nem támadják a médiát, nem építenek ki autokrata államot Törökországban, e, és ezzel nem távolodik el Törökország tovább Európától. És végül, kedves kollégák, még röviden itt a jövő heten megtárgyandó témáról, ide az európai szemeszter, az euró, amiről Dombrovski biztos beszélt. En az Európai Tanács napirendjének ez lenne a központi kérdésem. Ez nagyon fontos Európa számára, hiszen itt reformok várhatók, különösen a néppárti kormányzás alatti országokban sikerült csökkenteni a munkanélküliséget, javult a növekedés, és nem szabad ne elhagyni ezt az útat, ezt a kurzust, ezen a közös úton járjunk tovább, mondom a bizottságnak öntudatosan és nem függőségben. Köszönöm. Most pedig a szociáldemokraták nevében a frakcióvezető Gianni Pitella kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm itt Gianni volt kollégánkat. A megállapodáshoz szeretnék hozzászólni, de a megállapodást még nem kötötték meg. Ez pedig a kormányok Európáját mutatja fel, amely képtelen dönteni. Nem tudja megmenteni Európát, és nem tudja a sok ezer, tízezer, százezer menekülő szíriait megmenteni, nem tudja megtenni a szükséges lépést, egyértelmű helyzetbe hozva a menekülteket minden ember, különösen gondolok a gyermekekre, emberre, nem számok, férfiak, nők, gyermekek, nem áru cikkek. Nagyon világosan kell megmondani, hogy nem szabad itt egy barter üzletet kötnünk a menedékkérők, a menekültek terhére. A szabadságról, a véleménynyilvánításról nem ö, alkuthatunk a Zaman ö, újság ö, kormány alá rendelése, és erről Schulz ö, elnök is világosan beszélt, aggasztó. A kurd kisebbség elnyomása negatív jelzés. Ezen gondolkoznunk kell. Természetesen folytatni kell a párbeszédet, és folytatni kell Törökország eh, csatlakozási tárgyalását, valamint a vízum eh, könnyítésről szóló tárgyalásokat, de hát Törökország tegye meg, amit meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalni lehessen vele, hogy folytathassuk ezeket a tárgyalásokat. És az is helyes, hogy Európa pénzt ad Törökországnak, hogy finanszírozza a menekült kérdés igazgatását, Igazi mély együttműködésre van szükség, de úgy, hogy a nemzetközi jog, az emberi jogok és a Genfi egyezményt eh, tiszteletben tartjuk annak érdekében, hogy a migránsok és a menekültek méltó helyzetben legyenek. Görögországban ott egy kapu a görög-macedon határon, amely nem nyílik ki, és ilyen módon voltak éppen ketrecbe, kerítés mögé vannak zárva a menedékkérők. A Európai Bizottság által előkészített áthelyezési tervet folytatni kell, <clears throat> és minden illegális bevándorlási útvonalat le kell zárni, nem csak Macedónia, hanem Albánia és Bulgária felé is. De persze a probléma alapjáról nem szabad megfeledkezni. Szíria Európa testén égő, vérzősebb, nem feledkezhetünk meg róla lehet, hogy betartják a fegyverszünetet, de itt az ideje annak, hogy béketárgyalások induljanak, és Federica Mogherini tárgyaló, tárgyalási vezetésében megbízunk. Hogyha nem akarunk egy örök és fájdalmas szélsőséges helyzetben élni, akkor igenis a közel-keleten rendet kell teremteni, és az európai problémák más országokba való delokalizációját ellen, ellenezzük. Itt az ideje annak, hogy az európai országok kötelező érvényel elkötelezzék magukat, nem másra mutogassanak, hanem az európai civilizáció szellemében morális erőfeszítést kell tenni, emberi méltóságunknak megfelelve, annak érdekében, hogy ne kelljen szégyenkeznünk tovább. E- Köszönöm az ECR frakció nevében Kamal képviselő kapszót. Múlt héten Donald Tusk nagyon egyértelmű üzenetet küldött az irreguláris migránsokról. Azt mondta nekik, ne gyertek Európába, ne higgyetek az embercsempészeknek. Végre egy európai vezető megpróbálja megtörni a azt a szokást, hogy irreguláris csatornákon jöjjenek be a migránsok. Segítenünk kell azoknak a menekülteknek, akiknek erre szükségük van, de ezt közvetlenül a konfliktus zónákban kell megtennünk. Hadd mondjam el egyértelműen, hogy nem a menekültek az ellenségeink, akik elmenekülnek a konfliktusok elől, és nem is az irreguláris migránsok az ellenségeink, akik egy jobb élet reményében jönnek a mi országainkba, hanem az embercsempészek, ők az ellenségeink, ők kihasználják ezeket a kétségbeesett embereket, emberi szállítmányként kezelik őket. Hétfőn tehát az európai vezetők megegyeztek egy megállapodás körvonalaiban a török kormányjal. És Giannihoz hasonlóan én, én is itt kellene, hogy álljak és üdvözöljem ezt a megállapodást, de nekem egy csomó fenntartásom is kérdésem van inkább. Először is maga az eljárás. Ismét azt látjuk, hogy egy-két vezető tárgya Törökországgal az unió nevében, anélkül, hogy más országok véleményét megkérdezte volna. Másodszor nehezen tudom belátni, hogy ez hogyan jogszerű vagy gyakorlatias. Még ha nehéz időket élünk is, szembe mehetünk-e a saját szabályainkkal és a nemzetközi megállapodásokkal és nagyon aggasztónak látom azt, hogy az egyik nyomást egy másik nyomással, a vízumliberalizációval váltjuk fel. Negyedszer pedig a 6 milliárd eurót hogyan fogjuk eljuttatni nekik? Lesznek-e egyértelmű célok, amiket el kell érni cserébe? Vagy nem járnánk-e jobban, hogyha ennek az összegnek egy részét itt, küld, itt költenénk el a visszafogadási folyamatra? Vannak köztünk olyanok, akik a szólásszabadság ügyét is felvetik Törökország fellépését egyes újságok ellen. Hogyha Törökország a barátunk, akkor őszintéknek kell lennünk velük arról, hogy az uniós tagság valós lehetősége. Bármit gondoljunk is, mindannyiunknak fel kell ismernünk azt, hogy nem tudjuk ezt a válságot leküzdeni, ameddig valamennyien rá nem jövünk, hogy nincs egy ö, csodaszer, ami mindent megold. Ezt az áttelepítéssel már megtapasztalhattuk tavaly, ne kövessük el újra ezt a hibát. Ha az áradatot nem is tudjuk megállítani, azt azért megmutathatjuk, hogy nem teljesen átjárhatóak a határaink. A megállapodásokat véglegesíteni kell. Ezen kívül forrásokat kell találnunk a kérelmek felgyorsítására, le kell sújtanunk az embercsempészekre, hosszú távon pedig el kellene gondolkodni azon, hogy valóban újra ki kellene találnunk Dublint egy válság közepette, vagy hogy lehet-e hatékonyan segíteni azoknak, akik a legnagyobb nyomás alatt vannak. Dublin azért bukott el, mert egyes országok nem alkalmazták ezt többé. Igen, Görögországban jelentős humanitárius válság tombol, de az európai politikusok nagy hibát követnének el, hogyha a a szerződés 78. cikkét alkalmazva egyszerűen átvennék az uralmat Görögország fölött. Néhányszor említettek engem a hozzászólásban. Azt remélem, hogy álmában azért nem rólam beszél a képviselő úr, de azt szeretném kérni öntől és mindenki mástól is, hogy valamennyien egyezzünk ki valami olyanban, amiben, amivel hatékony megoldásokat tudunk találni. Nem olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyekkel az újságok címlapjára lehet kerülni, hanem olyan gyakorlati megoldásokra, amelyekkel életeket tudunk menteni és segíteni tudunk a menekülteknek. Ezzel tartozunk a saját polgárainknak és a menekülteknek is, azokat pedig meg kell állítani, akik nem menekültek, és segíteni kell a tagállamoknak, hogy fellépjenek az irregulárisok ellen, és befogadják azokat, akik valóban az élet életüket féltik. Kamal. Kamal úr. Ederics úr szeretne önnek feltenni egy kérdést. Örülök neki. Tulajdonképpen a UKIP mindegyik tagja jelezte, hogy szeretnének kérdezni, de hát egyet tudok kiválasztani. Ederics úr jelentkezett először már akkor jelentkezett, amikor ő még csak üdvözölte az elnököt. Köszönöm, hogy engem választott. Örülök, hogy itt mindenki Kamár úrhoz akar kérdést intézni. Törökországgal kapcsolatban nemrég feltettem ennek egy kérdést, és ön azt mondta, hogy már régóta ellenezte a, azt, hogy Törökországot felvegyék az EU-ba, és a miniszterelnöknek ilyen értelemben adott tanácsot. Most tulajdonképpen egyfajta védelmi pénzt fizetünk Törökországnak, hogy oldja meg Európa problémáit. Milyen kritikát fogalmazott, fogalmazott meg? Eszébe jutott önnek ez a régi megjegyzése? Eszerics úr, ön vagy naív, vagy igazából optimista. Ha azt gondolja, hogy én most a saját pártom egy tagját, az országa miniszterelnökét fogom kritizálni, hát akkor ébredjen fel, vagy menjen, igyon egy kávét, mielőtt bejön ide a terembe. A következőt mondanám önnek. Ön is kritizálta a tárgyalásokat, egyetlen egy miniszterelnök sem tett többet azért, hogy egy EU kapcsán egy ilyen nehéz kérdésről tárgyaljon, mint a jelenlegi miniszterelnök. Ezt vegye figyelembe. Köszönöm szépen, szép. Most a liberális frakció nevében Ferhofstadt a szó. Elnök úr, jó, itt értettem, hogy tilos még rá nézni is Kamal úrra, vagy arra felé nézni, de nem lepődtem meg. Alapvetően Kamal úr, én egyetértek az ön által tett kritikus megjegyzésekkel, amelyel a, ezt a javaslatot illette. Itt gyakorlat és, nem gyakorlat és technikai konstrukció, Weber úr, ez egy, hanem egy globális megközelítés. Ez egy olyan alkú Törökországgal, amely kapcsán mi outsourcoljuk, kiszervezzük a problémákat. Egy olyan alkó ez, amelyben tulajdonképpen odaadjuk a kulcsokat Európa kapuihoz, Törökország kezébe adjuk ezeket a kulcsokat, a Erdogán kezébe, az ottomán birodalom kezébe, és most ő fog dönteni arról, hogy ki léphet be az Európai Unióba. Ugye miről szól ez az alkú? Ez arról szól, hogy mi itt közösen megakadályozzuk az Európai Unióba történő belépését a szíriaiaknak és másoknak, és Törökország egyéni, egyedi alapon fogja eldönteni, hogy ki az a menekült, aki beléphet. E, egy az egyben, egyet egyért. Néhány szíriai beléphet, de például afgánok, e, akik e, az IS ellen, az iszlám állam ellen menekülnek, nem, vagy a kurdok, akik Irakból vagy más országból menekülnek, őket nem fogják beengedni ennek a rendszernek a keretében. Úgyhogy én Kamal úrral egyetértek egyrészt, és én is azt mondom, hogy rendkívül problematikus ez a díl, mert ez egyfajta ö, kollektív refulman visszaküldés, és az én megítélésem szerint ez tiltja a Genfi konvenció. Sőt, még azt is tudniuk kell, kedves kollégák, hogy Törökország a Genfi konvenciónak nagyon furcsa tagja, mert nem is igazi tagja, mert nem ratifikáltak többi jegyzőkönyvet. Például Törökország a szíriaiaknak nem ad politikai menekült jogot, politikai menekült jogot csak a Európa Tanács tagországaiból érkezőknek ad, és nem ad menekültjogot például a belső konfliktusok áldozatainak, mint például ami jelenleg, amit jelenleg látunk, Törökország dél-keleti részén van ilyen civil konfliktus. Tehát rendkívül problematikus, pontosan ezt az országot kérni erre, amely nem fogadta el a Genfi konvenció összes jegyzőkönyvét, és akkor most azt mondjuk nekik, hogy hát, hát ti, ti csináljátok a munkát, mint az amerikaiak mondanák a mexikóiaknak azt, hogy jó, jövőben majd eh, ti csináljátok a határőrizetet, eh, a határmenedzsmentet. Ez rendkívül problematikus. Másodszorban. Persze, értem én ezt az érvelést, és eh, Domrovski és mások is elmondták ma, hogy így lehet leállítani az ember csempészeket. Ez az egyetlen módja annak, hogy leállítsuk az emberkeres, emberkereskedelmet. Nekem egyáltalán nem ez a véleményem, és sőt, úgy gondolom, ennek az ellenkezője fog történni. Azzal, hogy összeszikül a belépési lehetőség Európába, Eh, már most is egy nagyon szűk lehetőség van erre, és most, hogyha Törökországnak adjuk a lehetőséget, hogy kizárólag ők döntsenek arról egyédi alapon, egyéni elbírás, hogy kit engednek be az Európai Unióba, hát az elkeseredett menekültek majd keresnek alternatív utakat, más útvonalakat, és elmondhatom, hogy néhány év múlva itt a parlamentben megint vitatkozni fogunk arról, hogy a Lampedusa útvonal, jött be újra, vagy Albán, Albánián keresztül, vagy Máltán keresztül, vagy Bulgárián keresztül létesültek új útvonalak, és a probléma nem fog megoldódni, mert ezt a problémát másokkal, harmadik országokkal nem tudjuk megoldatni. Nekünk, az Európai Uniónak kell megoldani ezt a problémát, és ez jelenleg nem működik. Domroszki úr és Plaskárt asszony, önökhöz fordulok. Tegyék meg a következő csúcsalálkozón, amire szükség van. Először is hogy szülessen meg a döntés az Európai Határ és Rüzleti Parti Ez csodálatos, mindig azt mondják, hogy van előrelépés hónapok óta. Hát miért nem a szerződés 78. cikk harmadik bekezdését használják. Ez lehetővé teszi azt, hogy rendkívül intézkedéseket hozzanak, amikor nagyon nagy számú menekült és migráns érkezik. Nincs szükség most, hogy új jogszabályt alkosson a parlament és a tanács. A jelenlegi szerződés alapján ezt meg lehet tenni, csinálják már meg, kezdjék el ennek a török-görög határon a parti a felállítását

Azután három vagy hat milliárd kérdése. A tagállamok ki tudják fizetni ezt egyszer ezt a három milliárd eurót? És ezt ne a török hatóságoknak vagy NGO-knak adjuk, hanem közvetlenül jutassuk el a táborokba, a menekültekhez, hogy ne havi 7 dollárból kelljen megélniük, mert ez az oka, amiért hozzánk jönnek. Nem lehet megélni havi 7 dollárból. Ezt a három milliárdot, tehát közvetlen pénzügyi támogatásként a menekülteknek embereknekhez kell eljutatni. És végül arra is szükség van, hogy megváltoztassuk a menekültügyi rendszert, Dublint. Tulajdonképpen ugye mit is csinálunk? Most nem Dublint változtatjuk meg, hanem Törökországot behozzuk a Dublini rendszerbe. Ezt erről döntöttünk. Ahelyett, hogy megváltoztatnánk a Dublini rendszert véglegesen, és tisztességes elosztást valósítunk meg az EU-s tagállamok között. Először az volt a véleményem, hogy jó, lehet, hogy ez az alkú segíthet, de minél inkább vizsgálom, annál eh, inkább kritikusan és szkeptikusan állok ehhez hozzá, és egy kérésem van, eh, Plaszárd asszony, eh, kérje meg Tusk urat, hogy most már ne csak másoljon, hanem igazi európaiként lépjen fel. herr verhofstadt die frau abgeordnete Ferhofstadt úr Grappini asszony egy kérdést intéz önhöz elfogadja? Parancsoljon Grappini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen világos, hogy nem elégedette ön sem Ferhofstadt úr az tárgyalások eredményével, de van egy konkrét kérdésem. Az alelnök <clears throat> beszéde után a bizottsági alelnök beszéde után az a benyomás alakult ki, hogy világos programmal rendelkezünk, vagy sem. Az a benyomás alakult ki, hogy az év végéig meg tudjuk oldani a problémát. Három vagy hat hónapos megoldást irányozzunk elő. Valamint hogyan tekint arra, hogy a Európát két zónába osztják a Schengen és nem Schengeni államok zónájába. Mielőtt válaszolna, Ferhofstadt úr, kedves Grappini asszony, hogyha gyorsabban beszél, mint a tolmácsaink hallani tudják, akkor bizony bármilyen erőfeszítéseket is tesznek, nem tudják önt lefordítani. Ezért kérem önöket, hogy olyan ritmusban beszéljenek, hogy a tolmások is bírják szuflával. Nem teljesen értettem a kérdést, mert a Schengeni, nem Schengeni zónára vonatkozó államokat értettem a tolmácsolásból. Minden esetre itt nem a Schengeni zóna kérdésével állunk szemben. A probléma hasonlatos, mint az Európával, hogy fontos, hogy ne tegyünk különbséget az Eurózóna és a nem eurozóna országai között ilyen módon. Hát ugyanezt történhet a Schengeni zónával is. Felismerjük, hogy nincsen közös menekültügyi rendszerünk, nincsen közös határvédelmünk, le kell vonnunk a tanulságokat, és nem bízhatunk abban, hogy a törökök oldják meg, oldják meg a problémát, hanem nekünk kell felelősséget vállalnunk a Schengeni zónán belül és azon kívül. Ahhoz képest Ferhofstadt úr nem értette a kérdést, meg is hosszan és részletesen válaszolt. Most pedig a Guh Engel nevében Cimmer asszony kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Micsoda egy szegé, szegényes képet alkotnak rólunk a világban az EU-ról. <clears throat> Hétfőn a 28 tagállam állam és kormányfői keresik a megoldást, és próbálják elfogadni a török ajánlatot, amely voltak éppen egy mérgezett, Párizs almája, mérgezett ajánlat. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy emberekkel és alapjogokkal kufárkodik ez a szerződés, már pedig senki nem kereskedhet, nem kufárkodhat az emberi jogokkal, még az Európai Unió sem. Az, amire javaslatot tettek, bizony a búcsú céduló kereskedelemre emlékeztet leginkább, ahol nemzeti, regionális származási helyük alapján kufárkodnak a menedékkérőkkel, és a nemzetközi jogba ütközően lépnek fel. Gondolok a szörnyű képekre Idoméniből. Az emberek ott tolonganak a sárban, és arra várnak, hogy tovább mehessenek az Európai Unió fele, és ezt a jogot megvonják tőlük mindenkinek, aki azt akarja itt a tisztelt házban mondani, hogy európai megoldást alakítottak ki, mondom, soha nem voltunk még olyan távol az európai megoldástól, mint éppen most. Amit hétfőn láttunk, az nem európai megoldás, az egyes állam és kormányfő kérdései és kételjei olyan kérdésekre vonatkoztak, amelyek a saját államiságuk, a saját választóikra figyeltek, és nem az igazi problémára. Az el, utolsó előtti csúcson megállapodtak abban, hogy nem zárják le a határokat, egy nappal később lezárták a határokat. Hétfőn reggel az állam és kormányfők erre el, hétfőn este hazarepültek az állam és kormányfők, kedden egy újabb állam zárta le a határait. Görögországra tekintek. <clears throat> Persze jó, hogy a bizottság egy új humanitárius segítségnyújtási eszközről döntött, és hogy a különböző civil szervezeteket és más menekültügyi szervezeteket támogatjuk, de a problémát magát ez nem oldja meg. Semmi sem változtat egyelőre Görögó, a Görögország vállal nyugvó terheken, és azon, hogy a tagállamok nem szolidárisak. Hogyha saját életemre tekintek, tudom, hogy mit jelent az, hogy határokat zárnak le, és falakat húznak a határokon. Csak annyit mondhatok, hogyha egyszerre most már az a mondat érvényes, hogy senki nem akarja Görögországot kormányozhatatlanná tenni, akkor ez eh, cinikusnak tűnik, hogyha Dömezier, német belügyminiszter, hétfőn azt nyilatkozza, hogy Görögország ne ö, keménykedjen, ne okoskodjon, ezt ki kell bírniuk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nyílt cinizmus és az Európai Unió szolidaritásának teljes felmondása. Törökországról szólva. Hogyha valaki Törökország karjaibe veti magát, maga magát adja fel. Soha nem elleneztem, hogy tárgyaljunk Törökországgal, akár a török tagságról is, de ellenezzük, hogy minden, azok a, minden kritérium, amely a csatlakozásra vonatkozik, sútba dobatik egy dílt, egy alkut kötünk egy országgal, amely hajlandó arra, hogy a saját állampolgárait ölje meg. Aki bombázik Szíriában, aki az iszlamista harcosokat támogatja azért, hogy a saját politikai pecsenyéjét sütöges, és ezzel bizonyos menedékválságot váltja ki. Ez elfogadhatatlan. Erre szólítom fel minnyájunkat a tisztelt házat. Köszönöm. Most pedig a zöldek nevében Lamberts képviselő kapszott. Köszönöm, elnök úr. Erkölcsi csőd, ez jut eszembe a hétfői európai tanácsi találkozóról. Azért mondom ezt, mert ahelyett, hogy szankcionálta volna e, azt a, a rezsim elé vörös szőnyeget terít, annak ellenére, hogy ők elnyomják a szabad sajtót és a demokratikus e, ellenzéket. erkölcsi csőd, amikor a háborúból menekülőket csak ahhoz mérjük, akik kevésbé legális utakon érkeznek. Pénz, vízum, a csatlakozási tárgyalás felgyorsítása semmi sem túl nagy ár ezért. Németország azt mondja, hogy nem kérnek belőlük, nem kérnek ezekből a, a barbárokból, egy fehér keresztény Európát akarnak, és ne is beszéljünk azokról, akik még más szándékokat is rejtegetnek. Jövő héten olyan intézkedéseket fognak elfogadni, amely olyanokat kellene elfogadni, amelyek Európát az erkölcsi és jogi kötelezettségeinek szintjére emeli. Ezt az utat nem csak a szíriaiak számára kell megnyitni, Irakban is vannak háborús övezetek, és ennek nem lehet a feltétele az, hogy hány menedékkérőt térítenek vissza Törökországba minden menedékkérőnek, minden menekültnek joga van arra, hogy egyedileg vizsgálják meg a kérelmét. És ha 3-6 vagy akárhány milliárd eurót adunk arra, hogy segítsük a törökországi befogadást, akkor azt gondolom, hogy a gazdag Európának arra is lenne lehetősége, hogy itt fogadja a menekülteket. Tavaly az Európai Unió mindössze 0,25%-át fogadta be a saját népességünknek. Még Jordániának is nagyobb szüksége van segítségre, mint Törökországnak. Beszélnünk kellene, tárgyalnunk kellene Törökországgal, de határozottabban ki kellene állnunk közös álláspontunk mellett, ugyanis Törökországot politikailag és gazdaságilag is meggyengítette Erdogan, és pontosan ugyanannyira szüksége van Európára, mint a menekülteknek. És szeretnék különösen két országhoz szólni, Ennis Plashert asszony Hollandiából érkezett, és ő az Európai Unió elnökségét tölti be. Az ön hazájában politikai liberalizmus uralkodik, de amikor a vallás háború szembesült, akkor menekülteket befogadó országá vált mindenki számára. Franciaországban pedig a, a, az iszlám állam és Szaudarábia kapcsán azt szeretném mondani, hogy Franciaországnak is fel kell vállalnia a felelősséget, és be kell töltenie a saját szerepét, és vezető szerepet kell vállalnia Európában. És itt zárnám is a hozzászólásomat. Kaczynski, Orbán vagy Fico, Morano, Pegida vagy Löpen, végtelenségig tudnám sorolni, hogy kik akarnak keresztény Európát, és kik akarják erődítményi változtatni Európát. De itt 18 hónapja hangzott el az, hogy a földközi tenger nem válhat temetővé. És fel kell lépni a migrációs problémák ellen. A, olyan jogszabályok megalkotásával, amelyek egyrésztről megvédik az európai polgárok érdekeit, és a migránsok fogadását is lehetővé teszik. Másodszor pedig olyan igazságos és bátor politikákat kell elfogadni a származási országgal kapcsolatban, ahelyett, hogy az érdekek, helyett, érdekek mentén politizálnánk egyszerre kell az okokat és az okozatokat megtámadni. És François ezzel párhuzamosan olyan dolgokat is mondott, amelyek nem éppen keresztények. Hidakat kell építeni, nem pedig falakat. E az RTD, e az RTD e frakció képviseletében Borelli frakció vezetője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét újra elfogadhatatlan helyzetekkel nézünk szembe, a migrációs krízis és a gazdasági krízis. E két téma nagyon különbözik eh, természetében és dinamikájában, de magára hívja a figyelmünket, és sürgős lépéseket tesz szükségessé. El kell ismernünk ugyanakkor, hogy az idáig elfogadott eh, döntések nem voltak kellőképpen hatékonyak. Bármit is tettünk a gazdasági válság meghaladása érdekében, nem sikerült az állampolgárok problémáját megoldani, nem sikerült őket megnyugtatni, biztonságba helyezni. Mi több, a hiányzó szolidaritás a görög néppel szemben um, ag- aggasztó jelenséget jelent. A migrációs krízis pedig világossá tette, hogy a választ kereső mechanizmusok, melyekkel a pénzügyi válságra kerestünk válságot, itt sem működhetnek. Hatalmas mennyiségű migráns árad Európába, ugyanakkor rengetegen halnak meg az átkelés során, és ez mintha visszafordítaná az európai egyesülés folyamatát. Megbénult. Európa döntésképtelen és megbénult, vissza kell térnünk az alapelveinkhez, ez alapján kell a politikai lépéseket tenni. Az Európai Unió ugyanakkor um, olyan döntéseket hozott, amelyekkel a török kormánynak adja ki magát, és a török kormány pedig fittyet hány az európai értékekre, például a véleményszabadság vagy a sajtószabadság kérdésére. Mindenki számára világosan látható, hogy az európai kormányok képtelenek választ adni ezekre a kihívásokra, és így az állampolgárok reményeinek sem tudnak megfelelni. Meg kell mutatni végre, hogy más megközelítést, hatékonyabb megközelítést keresünk a krízisre adandó válaszképpen. Mit kell tenni? Egyrészt emlékezzünk vissza az értékeinkre, a szabadság, az igazság és a biztonság térsége lennénk Európában. Hát a szabadságról csak azt mondhatom, hogy a török um, értékek nem a mi értékeink, ugyanakkor Törökország rengeteg menekültöt fogadott be, és ezért támogatni kell őket, de úgy, hogy nem adjuk fel a sajtó és a véleményszabadság értékeit. Világossá kell tenni, hogy melyek az értékeink, és melyek a konkrét lépések, melyek az ig- ig- igazságszolgáltatás, az igazságosság. 500 millió európai ér, elfogadhatatlan, hogy a kormányaink um, fittyet hányanak a meglévő kapacitásra, a humanitárius kapacitásaink igenis nem merültek még ki, bár egyes országokban a kimerülés közelében vannak, mondjuk Görögországban különbséget kell tenni az ok és az okozat között. Világosan, igazi tény, szavakkal és tényekkel el kell mondanunk, hogy hogyan akarjuk integrálni a befogadottakat, ki az, aki nem rendelkezhet bevándorlási és menetkült joggal. Világos, alkalmazható szabályokra van szükség egész Európában. Köszönöm. Borelli, es gibt eine Frage von Herrn Anne. Anne Mansur szeretne egy kérdést feltenni önnek hanem Mansur. Egy kérdésem lenne, hogy egyértelmű legyen, érthető legyen a vita. Nagy figyelemmel hallgattam önt. A UKIP eh, <clears throat> migrációs ügyi álláspontját nagyon jól ismerem jelenleg álláspontját, nem mondom ezzel azt, hogy egyet is értek vele. Ön most az egész EFDD frakció nevében beszélt, vagy csak a saját pártja nevében? megold, megoldhatom, feloldhatom ezt a kíváncsiséget, hiszen a plenárison már elmondtam, hogy az EFDD megosztott véleménye van a migrációs válság kapcsán, hiszen Olaszország más helyzetben, mint az Egyesült Királyság. Köszönöm az ELNE frakció nevében, Löpen asszony kapszót. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, az igazság fáj. A legutóbbi tárgyalásokon Törökország és Európa között Erdogan elnök egy diktátumot adott át Európának, és el kell mondani, hogy mi gyengék voltunk, mi elbuktunk, és azt hiszem, hogy ebben igazam van. Tavaly novemberben 3 milliárd eurót kaptak, és természetesen a migránsok továbbra is jönnek, ma pedig 6 eh, milliárd eurót eh, adunk nekik. 2016 januárjában 12-szer több eh, migráns eh, érkezett Törökországból Görögországba, mint egy évvel korábban. Erdogan eh, lisztbe hempergetett minket, úgy táncolunk, ahogy ő fütyül. a vízumkényszert eltöröljük, így a törökök enélkül léphetnek be Európába, és felgyorsítjuk a csatlakozási tárgyalásokat cserébe az együttműködésért. Ez a bizonyítéka annak, hogy Európa nem erősödik, hanem éppen, hogy halálos gyengeséggel küzd, amelyel, amelyet Erdogan nagyon is kihasznál. Milyennek a tanulsága? Ez az eredménye az önök felelőtlen döntéseinek megerősítették Erdogánt. a rendőrök könygázzal támadtak az újságírókra, a Törökország, bom, Törökország bombázza Szíriát, Faludzsában a Daesh és az Al-Qaida is jelen van, az orosz repülő lelövése mellett Törökország üzemanyagot is csempéz a Daesh-nak, amelyet önök nem ismernek el, és többször is történt Európában merénylet, és ezt az országot akarják önök integrálni Európába. Hatékony megoldást kell találni a migrációs válságra, de tekintsünk csak Ausztráliára. Itt az összes származási országban egy kampányt folytattak, és közölték velük, hogy akik irreguláris úton érkeznek, azokat vissza fogják küldeni. És ennek vitathatatlan az eredménye, legyünk pragmatikusak és felelősek, és vegyük át ezeket a megoldásokat. Építsünk be annyi szűrőt, amennyit csak lehet, szilárdítsuk meg a határokat, és a védett menekülteket Szíriában vagy a környező országokban kell tartani megfelelő körülmények között. Ebből mindenki csak profitálhat, és nem szabad még több menekültet ide vonzani hamis ígéretekkel, miközben csak a halál várja őket az úton. Most pedig a függetlenek nevében Morvai Krisztina kap szót. Uh, Madam Minister, on behalf of the... Miniszterasszony, tanácselnök asszony, biztos úr, aki Juncker urat képviseli. Kérem, hogy tisztázzák világosan és érthetően az európai állampolgárok számára hogy miben is állna az a nagy változás, amelyről beszéltek. Mi, optimisták, jól értettük az önök bejelentését, hogy a nagy változás abban rejlik, hogy mostantól az Európai Unió senkit nem enged be egyetlen szerencsétlen sorcsú országból sem? Nem engedi, hogy az Európai Unióba jöjjenek és letelepedjenek? csak a háborús, háborús újtotta országból jövő menedékkérőket, menekülteket? Egy igent vagy egy nemet várok erre a kérdésre, egy világos választ várok. Második kérdésem. Az európai állampolgárokat foglalkoztatja ez a kérdés. A migráció és a migrációs politikáról beszélnek néha. Másfél percen van elnök úr, másfél percen van elnök úr. Köszönöm. Nagyra értékelem a türelmét. Egy szóval a második kérdésem pedig az, hogy néha migrációs politikáról beszélnek az EU nevében, néha pedig menekült vagy bevándorlási politikáról. Ez egy tényszerű kérdés, tehát nem véleményekre vagyok kíváncsi, hanem az európai állampolgárokat kérem világosítsák föl. Az Európai Unió tisztázzuk, az Európai Unió az egyes tagállamok migrációs politikájához nem fér hozzá, ez egy tagállami hatáskör. Egyetértenek ezzel a tényel, vagy nem? Mert én ténynek látom mindezt. Köszönöm szépen, Morvai asszony, most pedig két percben Nibler asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt alelnök úr, tanács eh, elnökségének képviselője, kedves kollégák! az ördöve részletekben rejlik. Hétfőn megegyezett sarokpontok alapján most célzottan kell neki menni az embercsempészeknek. Kedves kollégák, tegnap a Nemzetközi Nőnapon hosszasan beszéltünk a nő migránsokról. Hosszasan beszéltünk arról, hogy gyermekek, nők különösen nagy veszélyeknek, kockázatoknak vennek kitéve, hogyha nem akadályozzuk meg az embercsempészek tevékenységét. Most Törökországgal pont ezt a, ezt a problémát akarjuk megoldani. Üdvözlöm ezeket a tárgyalásokat, üdvözlöm azt az előre előrehaladást, amire hétfőn sor került. Ez még nem áttörés, de a e, tényekkel szembe kell néznünk, szembesülnünk kell, és látnunk kell, hogy e, Törökországot be kell vonni e, a megoldásba. Görögországot támogatjuk, de hát ez nem elég, itt a tengeren keresztül érkeznek a menekültek, úgyhogy az ember csempészetet nem lehet leküzdeni Törökország együttműködése nélkül. Szeretnék világossá tenni, hogy itt most nem Törökország csatlakozásáról folyik a vita, a tagsággal kapcsán világos feltételeket, szabályokat alapít meg az Európai Unió. Itt a kollégák már felvetették ezt a kérdést, és elmondták, hogy külön kell választani a csatlakozási tárgyalásokat, illetve, hogy megoldást keresünk a migrációs menekült válságra. A vízumkönnyítések eh, kérdését én nagyon kritikusan szemlélem. Itt a parlamentben azt hiszem, hogy nagyon intenzíven fogunk még erről beszélni, és eh, most a tanács elnöksége felé nézek. A parlament nélkül nem lehet eh, megállapodni vízumkönnyítésről, úgyhogy kérem, hogy figyeljen oda a parlamentben elhangzó kritikus véleményekre is. Köszönöm szépen, Nébler asszony. Kettő percben Guerrero Szalom képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Két hónappal ezelőtt Ruter és Tusk úr azt mondták, hogy két hónapunk van arra, hogy megoldást találjunk a migrációs problémára. A két hónap jövő héten lejár, és ami a jövő héti tanácsülést illeti, azt gondolom, hogy fel kell emelnünk a hangunkat itt a parlamentben, hogy néhány egyértelmű üzenetet küldjünk az állam és kormányfőknek. Először is, hogy aggaszt minket az, hogy meg, megállapodnak másokkal, de az meg egyenesen szégyen teljes, amit Európában teszünk. Fontos, hogy mindenki tudja, hogy azok a férfiak, nők és gyerekek, akik az európai télben tévejegnek, azoknak pontosan ugyanolyan méltósághoz van joguk, mint azoknak, akik a spanyol polgárháború és a második világháború elől menekültek, vagy fasiszta és kommunista diktatúrákból, vagy a balkáni háborúból. Mondjuk el az állam és kormányfőknek, hogy ne essenek a populizmus csapdájába, ne féljenek és védjék meg a közvélemény előtt a saját értékeiket és az Európai Unió alapvető elveit. És azt kérem, hogy amikor harmadik országokkal állapodnak meg, akkor tartsák tiszteletben a humanitárius nemzetközi szabályokat és alapelveket. De főleg ne adjuk meg magunkat az embertelenség hullámának, amelyet olyan sok európai országban láthatunk. A parlamentben nagy többség gondolja úgy, hogy nem fogadhatjuk el ezt az embertelen bánásmódot, sem a mi parlamentünk, sem pedig az én nevemben ezt nem tudom elfogadni. Köszönöm Guerrero Szalom kollégának. Most következik másfél percben Fotiga képviselőasszony. Köszönöm szépen. A márciusi Európai Tanács eh, találkozóról szólnék először. Az EU versenyképességének erősítése egy rendkívül fontos kérdés valamennyiünk számára. Úgy gondolom azonban, hogy tekintettel eh, a eh, brit közeledő népszavazásra ez a kérdés talán még lényegesebb és persze nagyra értekelek minden előkészületet és ezzel kapcsolatos erőfeszítést. Ami az EU-Törökország csúcs találkozót illeti, Örömmel láttam, hogy hónapok, hanem évek után az EU most végre elismerte Törökország, mint partner geopolitikai fontosságát, jelentőségét. E, természetesen mögött ott áll a nagy e, volumenű migrációs e, válság és ennek következtében Törökország alkupozíciója most bizony más, mint amilyen néhány évvel ezelőtt lehetett volna. Véleményem szerint nem kellene félnünk attól, amit itt a kollégám, az egyik kollégám outsourcolásnak nevezett, hogy teljesen függeni fogunk majd Törökországtól, kiszervezzük nekik ezt a problémát. Ugyanakkor egy ilyen válság során a visszafogadás kérdését mindenképpen partneri viszony alapján kell kezelni, és szerintem most pont ez történik. Természetesen sok veszély is adódik ebből. Köszönöm szépen, most Sophie Intfeld eh, asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter asszony, nagy öröm számomra ismét ön, itt üdvözölni önt. Hozzászólásomat néhány idézettel kezdeném angolul. Eh, Európa eh, belső határok nélkül Nos, az a probléma, hogy minden alkalommal, amikor egy tanács egy konkrét döntést, a közös nevező mindig a legalacsonyabb, legkisebb közös nevező. Igazán szóval elegem van abból, hogy mindig csak ugyanazt az öt szót hallom, ez, amit Henis Plaschart képviselő 2009 márciusában, amikor a menekültügyi jelentés jelentéstevője volt, akkor kérte, hogy legyen egy európai szétosztási mechanizmus. Nos, miniszterasszony, itt nem az erőt, hanem a gyengeséget, az EU gyengeségét sugározza ez a, az alkú, ez jogilag nem állja meg a helyét, és erkölcstelen. Domrovski biztos kérdezem, hogyan akar ez az Európai Unió, amely most szétesőben van, még investálni? Itt nagyon sürgető kérést intézek önhöz és a holland elnökséghez, küzdjenek a fenntartható menekült ügyi segélyért, ugyanolyan módon, ahogyan ön ezért 2090 is már küzdött. Köszönöm szépen, Intfeld asszony, Verzsá képviselő asszony egy percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nemrég jöttem vissza Törökországból, egyetemi tanárokat küldtek el terrorizmus vágyával a munkahelyükről, újságírókat zaklattak, és civileket gyilkoltak meg. Természetesen terroristáknak mondják az elkövetőket. Azok a képek, amelyeket láttam, inkább Szíriára emlékeztet, mint sem egy demokratikus országra. Ez az ország tönkre van téve, és semmilyen jogot nem tartanak tiszteletben és ezeket az országokat akarjuk, akarjuk biztonságosnak minősíteni, hiszen az, a magát a menekült válságot is Törökország generálta Európában. Én szégyenkezem Európa nevében. Ki kellene nyitnunk a szemünket, és az Európai Parlament képviselőinek el kellene utaznunk sürgősen a helyszíre, hiszen több frakció is kérte már ezt. Köszönöm, Verzsiát asszony. Most pedig Teri Cabras asszony kapszót, úr kapszót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sokan különféle érvelést mutattak be. Én két dolgot szeretnék kiemelni. Először is, hogy az Európai Unió tagállamai felelősek a menekültek vészhelyzeti elhelyezéséért. Tehát Törökország mellett nekünk is felelősségünk, hogy felügyeljük az ottani elhelyezésüket. És az a több ezer afgán, iraki, libiai és mások szintén benne vannak a Törökországgal kötött megállapodásban. Másodszor pedig, hogy nem szabad itt tévednünk, Törökországgal kényelmi megállapodást kötöttünk, és megkönnyítjük azt, hogy Törökország belépjen az Európai Unióba, de ehelyett az emberi jogokat kellene betartani, és azonos sztenderdekhez viszonyítani Törökországot is. Itt most az, hogy a menekültekkel kezdenünk el valamit, nem jelenti azt, hogy térdet kell hajtanunk Törökország előtt. Köszönöm. Köszönöm, Terik Ebrasz kollega, most pedig három percben Ferás kollega kap szót, Hihetetlen hülyeség útjára léptünk. Merkel asszony történelmi hibát követett el múlt évben, amikor azt mondta, mindenki jöhet, és ez volt az oka többek között ennek a rendetlenségnek. Most meg Törökország zsarol bennünket. Először három milliárdot kértek, ígérve, hogy csökkentik a illegális migránsok számát a számok folyamatosan nőttek, de további 3 milliárd, milliárdot kérnek, és biztos, hogy a jövőben is kérnek, kérnek majd, ahogy egy brit um, költő mondta ezt, fizetni, fizetni kell nyakunkon a kötél, hogyha egyszer a zsarolás ősi összeget kifizetted, soha nem szabadulsz meg a zsarolótól, mondja az angol költő minden egyes illegális migráns után, akit visszaküldünk, ők egy, egyet küldenek nekünk, aki legális migránt úgymond. Arról volt szó, hogy nem csökkent, hogy csökkentjük a migránsok számát, erre pedig azt mondják, hogy ránk szabadítják az úgymond legális migránsokat elvileg 90 napig maradhatnak majd, de a gyarlatban el fognak tűnni, a család egyesítéssel pedig jelentős mennyiségű újabb eh, migráns érkezik majd hozzánk. Ezzel ráadásul Törökországot előző pályára állítjuk, megelőz mindenkit, és siet az Európai Unióba. Hát kívánnám, hogy David Cameron olyan jól tárgyaljon, kufárkodjon, mint ahogyan a törökök teszik. Sajnos nem így van. Egy olyan politikai unióra törünk egy országgal, amelynek Iránnal, Szíriával és Irakkal vannak közös határai. Egy olyan országgal akarunk politikai uniót kötni, amely szegényebb, mint bárki az Európai Unióban, és 75 millió embernek szabad mozgást kín- kínálnánk. Egy olyan kormányt vennénk be, amely egyre inkább iszlamista és autoritárius. A török miniszterelnök héten azt mondta, a török tagság fordulópont lesz. Hát bizony, igazam a miniszterelnök úr, a, miniszter, a brit miniszterelnök hosszú ideig támogatta Törökország tagságát, és um, további 500 millió fontot hajlandó krízis finanszírozására fordítani. Nos, a népszavazás Nagy-Britanniában éppen arról szól, hogy mi a legbiztonságosabb opció. Az Európol már most is azt mondja, 3-5 ezer euró iszlamista terrorista árad be a migrációs hullámmal. Ezért úgy gondolom, hogy világos szavazatot kell adni Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban nem el kell szavazni Törökország tagságára, illetve az Egyesült Királyság biztonságára. Egyszerűen ellenőrizzük a saját határainkat magamogunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Feres kollega. Másfél percet kap de Graaf képviselő. Elnök úr, a szégyenhetik magukat a gyáva európai vezetők, kapituláltak Erdogán kiszámíthatatlan török diktátor előtt, eladták az európai értékeket, a szuverén államaink érdekeit, és szabadságunkat kockáztatják az örök, összes török követelést elfogadták, és eh, az Eurofid elit teljesen pánikol. Pánikban eh, leengedik be masírozni a eh, törököket. Az ankarai szultánnak 6 milliárdot adnak, és pániktól indítatva mindenbe beleegyeznek. Az iszlám ellen is fánikolnak, és mégis most behívjuk az iszlámot Európába, ez egy történelmi hiba az, hogy most béke lehet, ez egyszerűen esztelenség. Most kell lesöpölni ezt a javaslatot az asztalról, abba kell hagyni Törökország finanszírozását, és elég volt, ami elég, az elég, és egy megoldás van csak. Egyetlen egy út vezet ki ebből a válságból, egyetlen egy erőteljes választ lehet adni a szerencselovagok beáramlására le kell zárni a belső és a külső határokat, és őrizni kell ezeket most. Köszönöm szépen, de Kráv kollega, egy percben Doc képviselőasszony. Elnök úr, a hónap vége felé vagy közé, közepén vissza fognak térni az európai vezetők, és az európai eh, projekt, eh, a migráció, a versenyképesség kérdésének a részleteiről fognak eh, beszélgetni. Weber úr a Törökországhoz fűződő viszonyt partnerségnek nevezte, ez partnerség és nem függőség. De a valóság az, hogy a migrációs politika kaotikus, költséges, és Törökországnak most, ha oda megadjuk a vízum liberalizáció és a csatlakozás lehetőségét, szóva vezet. Közben az Európai Királyságban a miniszterelnök erre azt mondja, hogy ez egy fair deal volt. Az Európai Királyságban igyekvő milliók számára ez reményt ad a rossz alkuból azért próbáljuk meg a lehető legjobbat kihozni. Van egy másik út, a brit kereskedelmi kamara vezetője azt mondta, hogy lehet egy ragyogóbb jövő, ez pedig az Európai Unión kívül található. Köszönöm szépen, Dodds képviselőasszony. Most kettő percben Zsip kollega. Köszönöm. Itt nagyon különbözően értékelték a kollégák ezt a, az mm, alkut Törökországgal, van, aki dicsérte, van, aki bírálta. Az biztos, hogy nagy mértékben függünk Törökországtól de kezelhetjük ezt a válságot Törökország együttműködése nélkül. Én már elég régóta mondom, hogy regionális partnerekkel, mint amilyen Törökország vagy Észak-Afrika, szükséges eh, partneri kapcsolat, szükséges az együttműködés. Ez a folyamat egyre inkább nemzetközivé válik, az ENSZ eh, is szerepet kap benne. Ez már nem regionális probléma, ez globális probléma, különösen ami a következményeit illeti. És benne van az a lehetőség is, hogy a probléma gyökereivel is kell foglalkoznunk. 2015. szeptemberében eldöntöttük, hogy szolidaritást kell mutatnunk az érintett országokkal kapcsolatban, és megfelelő bevándorlási eljárásokra van szükség, megfelelően kell védeni a határokat, de ez sajnos nem működik, mert nem minden ország teljesíti a kötelezettségeit. Az én hazám leszögezte, hogy teljesíteni fogja a kötelezettségeket. Törökországnak fel kellene venni a küzdelmet az csempészek ellen, akik nagyon sok pénz ellenében csempészik be törvénytelenül a migránsokat Európában. Ugyanakkor, hogyha megvédenénk a külső határokat, megfelelő módon ezt nem külső partnerektől való függéssel tudjuk megvalósítani kizárólag, humánusabbá kell tennie a, a, a, ezt a migránsoknak a mozgását, és fel kell lépnünk az okok, a gyökere, a migráció gyökerei ellen, ami már népírtás és háború. Az emberi jogok, a médiaszabadság és olyan kérdések, amelyekkel tárgyalni kell Törökországról. Ezzel a mostani megoldással kapcsolatban azt kell mondanunk, hogy az Európa önmagában egy nagy érték, meg kell védenünk az EU-t és Schengen. Für eineinhalb Minuten, Frau... Másfél percben Tanja Fajon kapszót. Prejšnji mesec sem bila na jugovzhodu Turčije. Nek... Köszönöm múlt hónapban Törökország délkeleti részén eh, voltam, és eh, van valami, ami teljesen egyértelmű. Törökország nem tudja egyedül megoldani a menekült válságot. És eh, van itt egy probléma, az, hogy a helyzet tovább már nem tartható kézben. Itt arra van szükség, hogy ez az együttműködés valóban őszinte legyen, és a Törökországnak nyújtott pénzügyi támogatásnak el kell érnie oda, ahol arra leginkább szükség van. Tehát élelmiszerre, oktatásra és a menekültek integrálására kell ezt fordítani. Törökországnak ezen kívül meg eh, kellene erősítenie az embercsempészek ellen folytatott küzdelmét, a menekültek cseréjét pedig eh, a nemzetközi eh, elvekkel összhangban kell megtenni. Elhangzott, hogy a migránsok áradatát sikerült megállítani. Azt kívánom, hogy ez, ez valóban igaz legyen, de Szlovénia ismét a Schengeni rendszert alkalmazza a Horvátországgal közös határán. És itt az ideje a, annak, hogy valamennyi ország a visegrádi csoportot is ideértve felvállalja ismét a Schengeni övezetért való felelősségét. Törökország stratégiai partner, ugyanakkor jövője azon fog múlni, hogy mi történik még addig, és a sajtóval kapcsolatos fejlemények elfogadhatatlanok. Nem csak az Uniónak, hanem Törökországnak is meg kell próbálnia kezelni a helyzetet, de a nemzetközi közösségnek is segítenie kell. Köszönöm. Köszönöm, Fajon asszony, most pedig egy percben Maria Szúr kapszult. Κύριε Ντομπρόφσκι, η προχθεσινή Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. A hétfői találkozó a migrációval kapcsolatban a cinizmus iskola példája volt. A 17 -e és 18-ai csúcson is látható lesz majd, hogy az áramlás Görögország irányába nem fog lelassulni, és kénytelenek leszünk a zsebünkbe nyúlni, és Görögországnak is pénzt folyósítani, ugyanis Görögország nem hajlandó menekült koncentrációs táborrá válni, és elfogadhatatlan, hogy Törökország azzal próbál több pénzt kicsikarni, hogy a menekültek visszaküldésével fenyeget. És nem fogjuk elfogadni azt sem, amit Skopje és mások tesznek. Azok, akik kilépnek Schengenből és embargot vezetnek be a határon, azokat nem fogjuk elfogadni. Maria Szúr Szanyi Tibortól elfogad egy kérdést. Parancsoljon, Szanyi úr! köszönöm szépen a lehetőséget képviselő úr azt szeretném öntől kérdezni kapcsolódva az ön megjegyzéseihez amiben főképpen a cinizmust emltette illetve a különböző zsaroló technikáknak a megjelenését az európai politikában való igaz görögország nem él ezzel az eszközzel törökország annál inkább de belül is van ám zsarolás például cameron miniszterelnök aki ugye a munkaügyi kérdéseivel zsarolta meg az európai uniót és egyáltalán ennek a kultúrának a létrejöttéhez ön mit szól? Nos, Cameron úr kapcsán tegnap már beszéltem. Eh, erről, és elmondtam, hogy eh, a nagy-britanniai helyzet aggasztó, egy olyan helyzet jött létre, amelyben eh, minden munkavállaló terhére hoznak döntéseket, függően attól, hogy milyen nemzetiségűek a britek, akik Németországban korlátozott jogokkal rendelkeznek, ugyanígy a más munkavállaló a Nagy-Britanniában. Köszönöm, Maria Szúr, most pedig egy percben Teliska képviselő kapszót. Ne értsenek félre problematikusnak tartom a megállapodást Törökországgal, és tudom, hogy partneri kapcsolatban vagyunk, és néha nem tudjuk megválasztani a partnereinket, még akkor is, hogyha a sajtószabadság vagy a gyülekezési szabadság jogát lábbal téporják. Mit tehetünk? A megállapodás tartalmát igenis befolyásolhatjuk. És úgy gondolom, hogy a Törökországgal kötött megoldás nem jó irányba mutat. Persze, egyrészt legalizálhatjuk a migrációt, de ez nem lehet a megoldás, hiszen nem tudjuk így korlátozni a migrációt. Ami pedig a vízum liberalizációt illeti, hát hogyan függ ez össze a menekült kérdéssel? Voltak éppen ez oda vezet, ráadásul fejezeteket nyitunk meg, tárgyalási fejezeteket nyitunk meg Törökországgal, akkor, amikor Erdogan úgy viselkedik, ahogy viselkedik. Konkrét határidőkre és konkrét intézkedésekre van szükség, csak ez elfogadható. Végezetül a belső piac kapcsán egyetértek önnel, miniszterasszony, de világos előrelépés szeretnék járni a gyakorlatban, ez pedig a negyedik vasúti csomagra vonatkozik. Itt lépjünk el előre. Köszönöm, Teliska kollega. Hagyi Giorgio kollega kap szót egy percben. Én akkor írnám alá ezt a megállapodást, hogyha itt árukról lenne szó, különböző árucikkekről, de szégyenletes, hogy emberekről döntenek ilyen módon amikor közzétették ezt a dokumentumot, hát világossá vált, hogy itt emberi jogi sértésekről van szó, Hát miért nem mondjuk azt, hogy mondjuk két várost építünk fel Szíriában, biztonságos városokat, amelyeket az ENSZ, Amerika és Oroszország védelme alá helyezünk, és akkor ezekbe a városokba hazamehetnének a menekültek. Egy, egy olyan nem kellene akkor megállapodni a törökökkel, nem lenne zsarolás. Tegnap tértem vissza ebben a régióból, látom, hogy mi történt Törökországgal, tudósokat, újságírókat zárnak börtönbe. Szörnyű a helyzet. A, láttuk tegnap a képeket, amikor Davutuglu úr a Nemzetközi Nőnapon a nőket köszönti, és ugyanakkor a Törökországban otthon egy újságíró nőt börtönbe csuknak. Szélbeszkítja az elnök úr, eh, Keller képviselőasszony kap szót egy percben. Köszönöm. A hétfői Európai Tanács ülés szégyenletes volt. 28 állam és kormányfő, amit eldöntött, az eh, megsérti az európai jogot, az európai jogot, és ami ennél is rosszabb, az alapvető eh, emberi értékeket az, ez a visszaküldések, a menekültek Törökországba történő visszaküldését tervezik, és Törökország pedig lehet, hogy visszatoloncolja őket Szíriába vagy Irákba. Lezárják eh, a határokat szükséget szenvedő és nemzetközi védelmet eh, érdemlő emberek előtt eh, megakadályozzák azt, hogy valaki érvényesítse a menekült kérelemhez fűződő jogot. És ezt állam és fők döntötték el. Nem tudom, hogy hogy tudnak önök még aludni éjjel. Köszönöm szépen, Keller asszony. Egy perc, illetve másfél percet kap Lundgren képviselő. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr Törökország EU-hoz történő csatlakozásával kapcsolatban hát több ellenérvem is lenne, ez nem Európában van ez az ország, csak az ország 3 a van Európában külső határunk áttevődne Szíria, Irán, Irak felé, hát ezt nem értem, hogy ezt hogy tartják elképzelhetőnek. Azután itt szét a zsarolásról, Erdogan továbbra is egyre több pénzt zsarol, és most egy előző sávot nyitunk meg nekik a csatlakozáshoz. Az kisebbségek elnyomása minden napos Törökországban, különösen a kurtokkal szemben, a sajtószabadság nem érvényesül. Nagyon nyugtalanító a helyzet, hogyha a médiát, a vélemény szabadság kérdését nézzük. Iszlamista országá válik egyre inkább Törökország, az AKP, a kormánypárt, egyre inkább ezt a vonalat képviseli, és a GDP töredéke, például az én országom GDP-jének, tehát szegény országról van szó, a svéd adófizetők számára nagy terhet vennénk a nyakunkba Törökország ilyen szintű támogatásával. A migrációs válság eh, miatt most engedni a zsarolásnak, ez csak más problémákat nyitna meg. Párbeszédre persze szükség van, de világosan nekem mondani, hogy hol van a határ, és szeretném kihangsúlyozni. Köszönöm szépen, Lundgren eh, képviselő. Másfél percben Vilimski képviselője a szó. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Eh, dühös vagyok, mert egy egy osztrák képviselő, a Szociáldemokrata Néppárti Osztrák Koalíció tagja egy olyan nyilatkozatot fogalmazott meg, amelyben nyomatékosan üdvözlik a csúcs találkozó nyilatkozatát. Ez pedig azt jelenti, hogy e, továbbra is EU adófizetők milliárdjait e, adnák Törökországnak. Arról van szó, hogy júniusban e, már megszületne a vízummentes utazás lehetősége a törökök számára, és tovább lépéseket tehetne Törökország a tagság felé. Az SPO és az ÖVP Ausztriában persze ezt belső vitaként is megvitatja, és belpolitikai kérdés az is, ami német Németországban történik. Nem csak Merkel kancellár asszony maga tartásáról van szó, de arról is, hiszen az egész kontinens érítik az ő lépései, egész Európát, hogyha Merkel német kancellár már okvetlenül arab országokból és Észak-Afrikából akar behozni embereket a saját, és őket támogatja a saját polgárai helyett, inkább másoknak kellene talán Afrikába menni a e, német kancellár nem elfogadta mert a döntései az egész kontinens hozzák e, súlyos helyzetbe és érintik. Mi Ausztriában igenis e, vissza akarjuk szerezni a határok ellenőrzését, és különben, és, és az, hogy Törökország az EU tagja legyen, hát erről aztán Ausztriában biztos, hogy népszavazást tartatnék. Köszönöm szépen, Vilimszki úr. Most pedig egy percet kap Sinadinos úr. Az Európai Unió és Törökország közötti csúcs eredménye nem csak csalódást okozott, hanem egy valóságos diplomatikai Waterloo volt ez az Európai Unió számára. a vezetők pedig azzal folytatták, hogy megpróbálnak megfélemlíteni minket elfogadhatatlan feltételekkel. Azon kívül, hogy 3 milliárd eurót adtunk még pluszban, illetve vízummentességet ajánlottunk fel cserébe a visszafogadásért, megnyitottunk még öt fejezetet a tárgyalásokból is. A törökök barbárok, mocskosak és csak az erőből értenek, ezért határozatnak kell lenni, de ezzel sajnos nem rendelkezünk. Az európai vezetőket eladták az ottománoknak. Eh, eh, Köszönöm, Sinadinos úr. Megengedi, hogy Zambraszki kollega egy kérdést tegyen fel önnek? Zambraszki kollega. Elnézést, nem volt fordítás, tolmácsolás? egy nemzetet barbárnak nevezni, ez nem csak, ez teljesen elfogadhatatlan, ki kell zavarni a képviselőt a teremből, mert ez az Európai Parlament szégyen, ami elhangzott. Bulcsinár úr, ezt meg fogjuk vizsgálni. Szambaszki eh, úr. Kedves kollega, nem gondolja, hogy a Erdogánnal folytatott tárgyalás szégyen az Európai Bizottság számára? tulajdonképpen ez egy újabb hatalmas politikai hibája az európai bürokratáknak, akik eh, migránsok millióit hívták be, és aztán látták, hogy kudarcot vallottak, most pedig kapitulálnak eh, Erdogán a diktátor előtt. Az Európai Unió képtelen megvédeni a saját határait, eh, ezek a tárgyalási fejezetek, hát ez, ez politikai öngyilkosság. Színadosz úr! válaszoljon, parancsoljon. Egyetértek azzal, amit ön mondott, és azt gondolom, hogy Európa meg tudja védeni a határait Törökország ellen. Egyszerűen ez egy játékkérdés az Európai Unió és Törökország között. Pitikov képviselő ügyrendi kérdést szeretne feltenni. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Szeretném elmondani, hogy a kollega, akit már a másik képviselőtársam is megszidott, kutyáknak nevezte a törököket, ezt a rasszizmus nem szabad megengedni, vizsgálja meg a jegyzőkönyvet, és mondják le a megfelelő konzekvenciákat. Bütikofer kollega, megígértem, hogy ezt meg fogjuk vizsgálni, de ebben a pillanatban pont Szabaszki úr kérdését eh, adtam lehetőséget, és eh, nem figyeltem a tolmácsolást. Most eh, viszont Grosszett asszony következik kettő percben. Merci beaucoup, monsieur le président. Lundi dernier... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a ö, csúcs találkozó az utolsó esélyünk volt, és nagyon nyugtalanítóak az eredmények. Azért szólok hozzá, mert az Európai Tanács 17 és 18-án létfontosságú lesz, választani kell egy olyan Európa között, amelyet 60 éve építünk, és egy olyan Európa között, ahol mindenki saját magáért felelős. Az egoista Európa nem lehet megoldás a migrációs válságra. Ahogy máskor is, Törökországgal kapcsolatos álláspontunk mindig kétarcú. Most hétfőn a legrosszabb tárgyalás zajlott le, amelyet valaha folytattunk Törökországgal. Annyira megosztottak voltunk, mint még soha, és nem volt kidolgozó stratégiánk, nem volt koordinált véleményünk. Európa magát Törökország karjai közé vetette. Miniszterasszony, ezért ön is felelős volt. Törökország minden héten követelések új listájával áll elő 72 kritérium, amelyet be kell tartani, és ebből az egészből csak a török polgárok profitálnak. Európa június 1-ig megígérte a vízumreformot, de elnök asszony, itt a parlamentnek is joga van ebbe beleszólni, hiszen teljes jogú társjogalkotók vagyunk. Még 3 milliárd eurót ígértünk, de ez rövidlátásra val, ugyanis azt sem tudjuk, hogy mire fogják használni ezt a 6 milliárd eurót. Itt álszentség uralkodik, és tudjuk, hogy az a jövőkép, amelyet itt most felvázoltak, nem megvalósítható. Európa nem rázhatja le magáról a felelősséget mások iránt, ez nem vallana az Európai Unióra. Köszönöm, Grosztett asszony. Le kollégától elfogad egy kérdést. Parancsoljon Le Breton kollega. Köszönöm, hogy elfogadja a kérdésemet. Grosztet asszony teljesen egyetértek azzal, amit ön az imént mondott. Az Európai Unió Törökországgal kötött megállapodását ön elutasítja, rövidlátónak ítélte ezt meg. Túl könnyen kapnak majd a törökök vízumot, anélkül, hogy betartanák a szabályokat. Emlékeztetett ön arra is, hogy 6 milliárd eurót adtunk ellentételezés nélkül, és egy olyan kormánynak ígértük ezt meg, amely semmilyen szabadságjogot nem tart tiszteletben. Most tenném föl a kérdést, hogyan tudja ön továbbra is támogatni az Európai Uniót ilyen feltételek mellett? Köszönöm, Löbreton úr. Világos a szabály, 30 másodperc a kérdés, 30 másodperc a válasz, Grosztát asszony, tessék. Én egész egyszerűen azt gondolom, hogy Európa válságokból épül, Ma pedig olyan válságot tapasztalunk meg, ami még soha nem történt meg. Bízom abban, hogy az Európai Unió reagálni fog tudni, és be tudja tölteni teljes mértékben a felelősségét. Köszönöm szépen, Grosztett asszony, most pedig másfél percben Bostináru kollega kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Mélyen hiszek benne, hogy a jelenlegi migrációs válságra nem lehet Törökországgal való szoros együttműködés nélkül megoldást találni, és nem vagyok benne biztos, hogy hétfői megállapodás feltételei megfelelő feltételek. hogyha csökkenteni akarjuk az Európába jövő embereket, ez, ez a cél felülírta a nemzetközi jog iránti elkötelezedésünket. Eljátszott lehetőség ez, és nem tudunk a súlyos válság fényében közös felelősséggel fellépni. <clears throat> Persze Törökországot el kell ismerni, hogy nagyon sok íri, iraki és szír bevándorlót, menekültöt fogadott be. Üdvözlöm a megállapodás azon részét is, hogy minden intézkedést megragadunk, hogy az embercsempészetet megakadályozzuk, eleve az embercsempészek üzleti modelljét megszüntessük. Törökország tagjelölt ország, de a menekült válságot külön kell kezelni a török csatlakozás kérdésétől, és itt a bizottság nagyon visszariadó, nagyon félénk súlyos volt, amit a török újság ellen tett a török kormány, elítélem ezt az intézkedést, és felszólítom Törökországot, hogy minden tevékenységtől tartózkodjon, amely veszélyeztetné a nemzetközi szír béketárgyalásokat, illetve magát a szír fegyverszünetet. Felszólítom Törökországot, hogy, hogy tegye meg mindent a kurdokkal való béke folyamat elindítás érdekében. Köszönöm, Bostina úr! Coburn úr egy kékkártyás kérdést intéz önhöz. Elfogadja? Coburn úr, tessék. Um, Egyetérte velem Bostináró úr, hogy Európa határai porózusak, átjárhatók. Merkel asszony kijelentése pedig, hogy mindenhonnan befogadja a menekülteket, um, kontraproduktív volt, a Törökországgal való megállapodás pedig egy rossz viccnek tekinthető. Voltak éppen itt eh, becseréljük az egyik migránst, az egyik menekültet a másikra. Köszönöm, Kóbern úr, mondja a mikrofont elvégve az elnök, Bostinár úr parancsolja. Kedves kollégám, a populista beszéden túl amely a tisztelt ház ülés patkójának ezen részét meghatározza. Szóval ezen túl azt kell, hogy mondjam, hogy igenis egy olyan rendszerre van szükség, amelyel megőrizzük, megvédjük az EU külső határait, nem csak a Schengeni határokat mindenki számára, másrészt pedig a szomszédainkkal pragmatikusan kell tárgyalni. Az egyszerű, populista kijelentések soha nem működhetnek. Köszönöm, Bostinár úr! Most pedig Körkop úr szót egy percben. Uh, Elnök úr, biztos úr, legyünk őszinték egymással ez egy válság. Nem lehet, hogy újabb hibát kövessünk el. Ugye múlt héten, vagy múlt évben az áthelyezés kudarca most Törökország. Legyünk őszinték, és ne azt mondjuk, amit mások hallani akarnak. Ez már a második megoldás, ami kudarcot vall, akkor ez lehetetlené teszi az összes elképzelhető racionális intézkedést. Itt nagyon nagy hiba készül. Nem lehet itt ezüst golyókkal lövöldözni, mert esetleg ez atombombáként hat majd. Gyorsabb eljárások, erre van szükség. Nem nagy média felhangokra, hanem a válság józan kezelésére. Köszönöm, Körkop. Megengedi Jakonszári asszony kérdést tegyen fel önnek? Parancsoljon, képviselő asszony. Mikrofonba. Kérjük, mikrofon. Véleményem szerint teljesen korrektül mondta azt, hogy itt nincsenek egyszerű megoldások, és védeni kell a külső határokat. De hát nem pontosan ez az elgondolás húzódik meg az EU-Törökország megállapodás között. Ön megpróbáljuk megakadályozni a legrosszabbat, ami történhet, az ember csempészetet, és eh, ebben alakul ki egyfajta egység, és a külső határok védelme kapcsán is. Nem tudom, hogy igazán ez a lényeg, nem. Szerintem ez az egész projekt túl elsietett, nem eléggé átgondolt. Itt nyugodtan le kell ülni a válság ellenére is, és a bizottság korábbi javaslataira kell koncentrálnunk, nemzeti kormányok javaslataira, hogy más módon enyhítsük a helyzetet. Köszönöm szépen, Kirk Hopp kollega, most pedig egy percben de Sarnez képviselőasszony következik. Köszönöm, elnök úr az teljesen normális, hogy tárgyalunk Törökországgal, de az, hogy a határunk kezelését és a menekült jogot függővé tegyük a csatlakozásuktól, hiszen Európába azt fogadjuk be, akit mi akarunk. Ha azt akarjuk, hogy Európa fennmaradjon, akkor természetesen ki kell vennünk a részünket a menekültválságból, és nem szabad egyedül hagyni Görögországot a frontvonalban kezelni kell azoknak a menedékkérőknek a problémáit, akik hozzánk megérkeztek. És a szabályozott keretek között gyakorolni kell a visszafogadást. Az Európai Uniónak a befogadó országokban irodákat kellene létrehoznia, hogy ott a menedékkérők beadhassák a kérelmüket, mi pedig dönthetünk, hogy elfogadjuk vagy visszautasítjuk-e azt. Törökországban jelenleg szervezett embercsempész hálózatokat finanszírozunk, és ehelyett inkább határőrséget és partiőrséget kellene létrehozni. Köszönöm. De Sarnez asszony Lisz úrtól elfogad egy kérdést, parancsoljon. Eh, Görögországnak nincsen szárazföldi határa Schengeni országokkal. Egyetérte azzal a kollégám, hogy Görögország lépjen ki a Schengeni zónából, így biztosítandó, hogy az emberek számára ne legyen vonzó, hogy Görögországba lépjenek be. Köszönöm szépen, parancsoljon! Kedves kolléga, én teljes mértékben ellentétes álláspontot képviselek, mint ön. Nem szabad Schengenből kizárni Görögországot. Támogatnunk és segítenünk kell Görögországot, amit az utóbbi hónapokban, években nem tettük meg. Az Európai Unió külső határa a görög határ, de ez egyben az Európai Unió külső határa is, és jobban segítenünk kell Görögországot, mint valaha. Köszönöm szépen, Deszernez asszony. Egy percben Urbán Crespo kollega kapszult. Hölgyeim és uraim, az a megállapodás tervezet, amelyről itt most beszélünk, nem csak, hogy megengedi a menekültek belépését, hanem egyenesen kéri őket erre. Ez nem csak igazságtalan, hanem erkölcstelen is, ugyanis a nemzetközi és közösségi jogot is megszegi, ahogy az ENSZ biztosa is mondta ezt tegnap. A saját határaink őrzését ezzel megpróbáljuk kiszervezni, és a török rendőrséget igyekszünk erre a célra mozgósítani. Egy olyan országba küldjük vissza a menekülteket, ahol ők kiszolgáltatottak, és ahol megsérthetik az emberi jogaikat. Törökország nem biztonságos ország. Ezzel a megállapodással az Európai Unió cinkosává válik a tör- török kormánynak a sajtószabadság megszegésében. Ezen kívül Kurdisztánt is bombázzák, megszegik az emberi jogokat. Ennek válunk a cinkosává, hogyha le akarunk számolni a maffiával, akkor biztonságos utakat kell nyitni ahhoz, hogy a menekültek bejuthassanak Európába. Ha nem, akkor mi szennyezzük be vérrel a kezünket. La parola all'onorevole Lunacek. Lunacek asszony kapja maga szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ez a csúcs találkozó megmutatta, hogy hiányzik a szolidaritás, hiányzik a közös felelősségvállalás a nők, a férfiak és a gyermekek irányába, akik bombát, bombák elől, gyilkolászás elől menekülnek, és az EU egyre inkább autoritár török rezsimnek szolgáltatja ki őket. A tagállamok kormányai azok, akik egyre jobban eltávolodnak az európai értékektől, az emberiesség értékeitől, amelyek a kormányzat lép, kormányzók lépéseinek alapját kellene, hogy adják. Sajnos az én kormányom, Ausztria kormánya is eh, ezen a szégyen teljes úton jár. Nagyon örülök annak, hogy a négy pro-európai delegáció vezetői Ausztriából tegnap nyilatkozatot adtak ki, hogy nem lehet egyedül fellépni, hanem közösen kell fellépni. Ahogyan Grandi, az ENSZ főmegbízottja, menekültügyi főmegbízottja tegnap azt mondta, a kerítések, a falak csak súlyosbítják a szenvedést, nem a megoldást jelentik. Nem csak az idoméniből jövő képek, zavarnak, ahogyan az osztrák külügyminiszter mondta, hanem az emberek szenvedése az, amely zavar bennünket. Csak közösen lehet megoldást találni. Paksas képviselő parancsoljon. Gerbimi kollégoz. Elnök úr, kedves kollégák! Nagyon sokan üdvözlik ezt a megállapodást Törökországgal. Én nem tartozom ezekhez a kollégákhoz. Nem, ami igazából történt, az az, hogy Törökország megvásárolja a vízummentes utazás lehetőségét Európában, vagy akár 6 milliárd eurót kap, és még plusz EU-s tagságot is ígérnek neki. A migránsokat visszafordítják, és a menekülteket visszafordítják most Törökországban. de mi van azzal a 75 millió törökkel, akik vízummentesen beutazhatnak majd az EU-ba, és itt maradhatnak, zsarolhatnak minket, és arra várunk, hogy Törökország majd megoldja a mi problémáinkat. Kedves képviselőtársaim, a demokráciához nem tartozik hozzá az, hogy föltegyük a kezünket. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, ugyanúgy, mint a hagyományainkat, és például azt, hogy akarunk karácsonyfát állítani, E, amit e, Törökországban megtiltanak, és elhallgattatják a médiát, e, ahogyan látjuk, ezt akarjuk. Az európai demokrácia, tulajdonképpen az európai típusú demokrácia Törökországban már nem létezik. Kékkártyás kérdést intéztek önhöz többet is, de több mint 50 parlamenti képviselő jelentkezett erre a vitára. nagyon sokan kérnek majd szót a kecsdiájban is, éppen ezért eh, ráadásul el kell kezdenünk majd a szavazást, éppen ezért próbálom a kékkártyás kérdéseket kor, korlátozni. Ferrand képviselő, elfogadja eh, ön ezt a kékkártyás kérdést? Kérem, hogy tartsak be a timinget, az időzítést, eh, parancsoljon. Igen, köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Törökország egyértelműen árverést folytat, még 3 eh, millió, milliárd euró és eh, a vízummentesség. Kedves kollégák, úgy tűnik, hogy Európa gyenge, az Európai Unió pedig nagyon gyenge pozíciót foglal a tárgyalásokban Törökországgal szemben. Aš manau, kad Europa nuo kalbų turėtų. Európa, az Európai Uniónak már nem beszélnie kellene, hanem cselekednie kellene. Másról van szó. A külső határok védelme az egyik dolog, a másik szempont pedig az, hogy a konfliktusokat megszüntessük, illetve békét teremtsünk. Jó példa van erre, például az Ausztrál példa, hogy Ausztrália hogy oldotta meg a migráns problémát. Kövessük az Ausztrál példát, eh, nem kell Kolumbusz tojását újra feltalálni. Elnök úr, a Borgézé képviselő, biztos úr, miniszterasszony, súlyos hibákat követtünk el, megnyitottuk a határunkat, eh, Németország vezetésével nyitottuk meg a határokat, és ez elfogadhatatlan. Ha megnyitom az ajtót Erdogán előtt, akkor egy megbízhatatlan, egy zsaroló politikusnak nyitom meg a kaput, illetve előtte hajlok meg. Egyetértek a görög kollégával, nem a török népelt hibáztatom, hanem az arrogáns, agresszív török politikát, amely valóban zsarolja Európát. Érthető persze, amit Törökország tesz, de elfogadhatatlan. Még egyszer mondom, ez zsarolás. 20 milliárdról van már lassan szó, és először 3, aztán 6 milliárd, aztán mindjárt 10 milliárd, hamarosan 20-nál tartunk. Egyszerűen nem csökkent az illegális bevándorlók számla. Száma hogyan használja ezen felül fel, nem te semmi Törökország, de ha tenne is, hogyan használná fel a 3, meg 6, meg 10 milliárd eurót? Nem tudjuk ezt ellenőrizni. Az Amnesty International azt mondja, hogy nem kapják a menekültáborok a pénzt. Ez egy szégyen Európa számára. Ez egy arcpirító politika, melyet Törökország folytat látni kellene most már a megoldást, de Törökország nem jelentheti a megoldást, ez a török politika, nem én ellenzem az európai politikát, de ennek ellenére azt mondom, hogy szégyeljük közösen magunkat. Szégyenkeznek, forognak a sírjukban az európai alapító atyák, szégyen, égbe kiáltó szégyene, szégyen, szégyen, szégyen. Papadakis képviselő. Το συμπέρασμα της Συνόδου az EU-Törökország csúcs találkozó megszületett nyilatkozat egy provokáció. Ez üdvözli azt a barbarizmust, ami a Görögországba érkezőket érinti. Itt imperialista háború elől menekülnek ezek az emberek, amelyeket a NATO provokált, és ezek az emberek menekülnek. Most az EU és Törökország közötti görög kormány közreműködésével készülő alkú áldozataivá válnak. Legyen Törökország Európa csendőre, ahol pedig korlátozzák az emberek jogait, még további olajat öntenek a szíriai konfliktus tüzére a Schengeni megállapodás, Dublin, ezek forognak kockán. Az EU és a NATO most teljesen egyértelműen a népe ellenségei és a monopóliumokat védenek. Nekünk egyszerűen az embereket célozzák meg most már ezekkel a tettekkel. jó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szerintem eh, négy fontos pontja van eh, ennek a kérdésnek, azon kívül, amelyeket itt az előttem szólók mondtak, és amelyek szintén nagyon érdekesek. Először is van itt egy elv, amiről nem szabad megfeledkezni. Ezt a helyzetet csak úgy lehet megoldani, hogyha szembenézünk vele, és eh, ez az Európai Uniót nagyobb kihívás elé állítja, mint bármikor. Másodszor az olyan helyzetekben, mint amilyen ez is, elengedhetetlenek a regionális szövetségek. Ebben az esetben Törökországgal vagy az észak-afrikai országokkal kell szövetségre lépni. Nagyon nagy különbségek vannak köztük és mi köztünk, de a regionális szövetségek létfontosságúak. Harmadszor azt gondolom, hogy igen fontos gondoskodni arról, hogy a menekülteknek szánt források valójában megérkezzenek a menekültekhez, és nehogy egy, ezeknek egy része elveszen útközben. És azt hiszem, ehhez kapcsolódik a negyedik dolog, és amit mondani szeretnék, az, hogy nagyon fontos az európai gazdaság megerősítése, ugyanis ez is egy tényezője a bizonytalanságok és a kihívások leküzdésének és ebben a kontextusban a belső piac megerősítése alapvető fontosságú, ezen kívül a személyek szabad mozgását sem szabad korlátozni, nem csak az áruk és a szolgáltatások esetében. A szabad mozgás nélkül a belső piac fontos hiányosságot lesz kénytelen elszenvedni. A Schengeni övezetnek teljes mértékben működnie kell még 2016 vége előtt. Köszönöm. Most komolyan nagyot kell gondolnunk. Hogyha el akarjuk hárítani a politikai, geopolitikai, morális hibát, kudarcot az EU részéről, a származás és a tranzitországok számára kell egy menekült koridor de emellett újra helyre kell állítani az ellenőrzést, a saját választ kell tudnunk adni. És ennek része az, hogy legyen egy igazi európai külső határ, meg tudjuk védeni Schengent. Én itt nem szöges drótról beszélek, hanem megfelelő, hasznos határőrizeti rendszerről, szolgálatokról. Biztosítani kell azt, hogy tisztességes standardoknak megfelelően bánnak a menekültekkel, elosztják őket fair módon Európában, áthelyezés valósul meg. Így tudnánk kézbe tartani a helyzetet. És úgy gondolom, hogy ezt ezt úgy kell megszervezni, hogy ez egy nagy stratégiai beruházás Európa érdekében. Itt Európa létfontosságú érdekeiről van szó. És ezzel a beruházással új munkahelyeket lehetne teremteni európaiak számára. És itt látom én a kapcsolatot, ugyanis a menekült válság kezelésével egy időben megoldást tudunk találni a gazdasági nehézségekre, fellendülést érhetünk el Európában. Kérném a holland elnökséget, hogy a következő európai csúcs találkozóra ambiciózus javaslatokkal készüljenek. Van Dálen képviselő. Elnök úr, ahogyan dr. Faustus is ezt megtette, a lelkét eladta, mi most mi Európa adja el a lelkét a törököknek. A múlt héten a Zaman újságot hatóság ellenőrzés alá helyezték. Erdogan rezsimjére úgy néz a világ, és csak örbetett kézzel látjuk, hogy újságírókat csuknak börtönbe. A, át adtuk ezt a lehetőséget. A törökök most saját maguk mindent azt csinálnak, amit akarnak. Erdogán megkapja a pénzt Európától, vízummentes utazás, sőt, még az EU-s tagság is elérhető közelségbe került. Ez egy játék, itt egy játszadozás Törökországgal. Itt Európának nem szabad fauszként eladni a lelkét, le kell állítani az alkudozást, és meg kell akadályozni török csatlakozást az EU-hoz. Van úr, egy kék kártyás kérdést szeretnek feltenni önnek. Kérem Bonána úr, hogy tartsa be 30 másodpercet. Egy rövid kérdés lesz ez. Azt szeretném tudni a kollégától, hogyha önnek lehetősége volna arra, hogy döntsön európai szinten, mit tenne? Elsősorban mit tenne annak érdekében, hogy ezeket a hiányosságokat kiküszöbölje? Er Két dolgot kellene megtenni, nem szabad összekapcsolni ezt a csomagot a török csatlakozással, ezt a kettőt teljesen elkülönülten kell kezelni. A második dolog, Törökországnak akarunk adni egy csomó pénzt, de hova kerül ez? Ki ellenőrzi ezt, hogy jól költik el? Nekünk Európának saját magunknak kellene felépíteni a befogadó állomásokat, és nem szabad itt Erdogán zsebébe és a török hatóságok zsebébe adni ezt a pénzt pénzt, eh, más esetben eh, szolidaritás Görögországgal, erre van szükség, a hotspotokat eh, működtetni kell megfelelően, és tisztességesen kell befogadni, elhelyezni és regisztrálni a menekülteket. Ez a három dolog kell. Köszönöm, elnök úr. Néhány perccel ezelőtt egy képviselő azt mondta, hogy bízik abban, hogy Európa egyik válságról a másikra épül, de én most nem bízom annyira ebben ami az összes szír menekült tömeges eset illeti Törökország irányába, én ezt történelmi léptékű tévedésnek tartanám, és ez azt mutatja, hogy a parlamentünk mennyire erőtlen. Tisztelnünk kell a szolidaritást, amire Európa épül, meg kell védenünk az államainkat, de nem így. A globalizált világban a pánik csak egy bizonytalanabb jövőhöz vezet majd mindannyiunk számára, ugyanis meg kell küzdenünk a bolygónk összes problémájával is. Nem szabad ösztönöznünk azt, hogy valaki irreguláris módon szelje át a tengert, de meg kell engedni nekik, hogy menedékkéremet nyújtsanak be. Hónapok óta hamis ígéretekkel hitegetjük a menekülteket, és ezekben a sötét időkben több tagállam sem töltötte, sem tartotta be a korábbi kötelezettségeit az áttelepítés és áthelyezés területén. Törökországgal kompromisszumot kötöttünk, de egészen biztos, hogy így sem fog elég forrás jutni a menekülteknek. Továbbra többé már nem bízunk önökben sem a tanácsban, de egyre kevésbé bízunk a bizottságban is. Kérem, tegyenek valamit. Papadimudis képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt tanácselnök asszony! túlzott elvás, elvárásokat fogalmazott meg. Az anatóliai bazárra, bazárban egyezkedett egy autokrata rezsimmel. Hiszen a török kormány, a EU kormányfői képtelenek a saját döntéseiket sem megvalósítani, hiszen szeptemberben úgy döntöttek, hogy egy európai megoldást keresnek a menekültválságra válságra a bizottság javaslata alapján. A parlament eh, is támogatta ezt, de nem sikerült az áthelyezést megoldani. Törökország pedig egyre inkább egy eh, fogolytáborra válik az idomini dráma Európa szégyene. Fel kell ismernünk, hogy eh, Görögország nélkül nem lehet megoldása az európai menekültválságnak, de Görögország ellenében sem találhatunk megoldást nem valamikorra van megoldásra szükség, hanem azonnal. A visegrádi országok pedig az európai határozott döntésekre hánynak fitjet, ezt szankcionálni kell az EU-MS 7. cikke alapján. Görögország pedig az európai határokat védi, szolidaritásra van szükség, és nem büntetésre sok mindent tettünk, és megengedhetetlen, hogy továbbra is csak szép szavakat mondjunk, egymás vállát veregessük, nem, a gyakorlati szolidaritásra van szükség. Köszönöm, Valéró képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok minden elhangzott már, és hallható, hogy széleskörű kritikát gyakoroltak nem csak a zöld kollégáim, hanem más is eh, a megállapodáson. Remélem, hogy a tanács figyel a kritikánkra. Kíváncsi volnék, hogy mire gondolnak. Hogy gondolkoznak? Az európai alapértékeket bocsátják áruban, cserébe viszont a Genfi egyezményt eh, tiporják lábbal, voltak éppen szíriaiakat szíriaiakra cserélünk be, hát ez teljesen abszurd. Miért küldik vissza ezeket a szíriaiakat, és kik jöhetnek aztán ize? Ki fogja ezt vizsgálni, ezeket a menedékkérelmeket? Anélkül, hogy a menekül, menedék jogba ütközön lépjünk föl. Arra is kíváncsi volnék, hogy hogyan lehet a többi nemzetiségű állampolgárral szemben a menekült jogot betartani. Ez egy rossz javaslat, és remélem, hogy a javaslatból nem lesz valóság. Európa szolidaritását nem szabad bazári alkúra bocsátani, megengedhetetlen az, amit itt eldöntöttek. Köszönöm. Köszönöm, Annemans képviselő. Tisztelt kollégák, itt az Európai Parlament többsége. Az Európai Unió ideológiája a humanitárius problémaként tünteti fel a menekültő problémát, és úgy tesznek, mintha ez illegális migrációval nem függene össze. Ez az ideológiai sémát most lekerekítették, kiteljesítették a törökökkel tárgyalva, és most már a törökök politikai követelményeinek is eleget tesznek, a vízummentesség 75 millió török számára, a csatlakozási tárgyalások felgyorsítására, és itt a follow the money elve érvényesül, most először 6 milliárd, aztán majd 3 milliárd, aztán 6 milliárd. A liberális frakció vezetője az outsourcing kifejezést használta, amit ugye az üzleti világ használ, ezt a kiszervezést. Nos, itt most a politikai zsarolás sötét uh, tolnak minket. Egy lidérces állam ami ez itt történik, nagyon mély sebek keletkeznek, és nagyon nagy a félelem. Nagyon nagy félelemmel szembesülünk. Európai Unió, ez most már Európai Nem Unió. Mi hangot adunk ezenek a félelemnek, mi európai patrióták, Martin Luther szavait mondjuk itt állunk, mert nem állhatunk máshol. Gárdini képviselő. Köszönöm szépen. 2015-ben több mint egy millió ember érkezett az Európai Unióba, és több mint 3700 ember fulladta a földközi tengerbe, a Gibraltári szorosnál, illetve az égei tengerem. Mindig le vagyunk maradva, a migrációs áramlatok sokkal gyorsabban fejlődnek, mint hogy mi válaszokat tudjunk találni. Mi Ma pedig itt egy olyan megállapodásról beszélünk, amely egyikünknek sem tetszik, holott még nem ismerjük a részleteket, ezekről majd a március 17-18-i csúcs dönt, de mindaz, amit hallottunk nem kielégítő, ráadásul az egyes tagállamok más-más érdekeket, célokat követnek. Sürgős a helyzet, és valamit tennünk kell, de látnunk kell, hogy nagy hibákat is elkövettünk. Törökország valóban a modernizáció útjára lépett eh, régen, ám mára azt látjuk, hogy egészen más úton haladt Törökország, és vele tárgyalunk. Engedjék meg, olasz lévén, hogy eh, mondjak még valamit, ami nagyon nem tetszik nekem. Itt az égei tengerről beszélünk kizárólag. Persze a Frontex és a NATO helyesen teszi, hogy az égei tengeren járőrözik, de hát a köz, központi földközi tengeri térségről miért nem beszélünk? A Líbiából, Tunéziából jövő útvonalról miért nem beszélünk? Tudjuk, hogy Líbiában az ISIS nagyon erős, és az embercsempészek bizony gyakran terroristákat is csempésznek. Egy szóval nem szabad, hogy csak rövid távra tekintsen a politikánk, egy közösségi és hosszú távú politikát kell találnunk, és csak így lehet egy olyan megállapodást kötni, amely orvosolja a betegségeinket. Gardini asszony, egy kék kártyás kérdést tesz fel önnek, Epideius úr, hogyha elfogadja a kérdést. Ön él szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elfogadja a kérdésemet, Gárdéni asszony. A görögöket súlyosan érinti, érintik azok az engedmények, amelyeket az EU tett. Hogyha hatékonyabban, hatásosabban lépnénk föl, hogyan kellene fellépni? Persze tudom, hogy naív kérdés. Mit gondolt? lehet -e egyáltalán valamit tenni ebben a válságban? Gárdéni asszony parancsoljon. Nézzem, lehet, hogy nem jól értettem a kérdését. De voltak éppen nem mondhatok más, mint amit már mondtam. Európai megoldást kell találni. A tagállamoknak el kell búcsúzniuk a nacionalista logikától, hiszen a hatékony megoldásokat csak közösen tudjuk elérni olyan kihívások előtt állunk, amelyekre nem lehet egyetlen tagállamnak meg választ adni, csak közösen lehet. Köszönöm szépen, Weidenholzer képviselő. Elnök úr, nagyon komplex összefüggésekről van szó. Nem lehet ö, egyszerű vagy végleges válaszokat adni. Igen, szükség van arra, hogy tárgyaljunk a törökökkel, szomszédaink, nagyon fontos szomszédaink. Az ember a szomszédait nem tudja megválogatni, de nagyon bölcs dolog, ha jó viszonyban vagyunk a szomszédainkkal, tiszteletet adni, megbízni a másikban, ez nagyon fontos. De sok a nyitott kérdés. Mi is a helyzet a jogállamisággal Törökországban? Mennyire komolyan küzdenek a szervezett bűnözés és a korrupció ellen. Mi a helyzet az emberi jogok tiszteletben tartásával, a szabad véleménynyilvánítás, a sajtószabadság tiszteletben tartásával? és a saját, a háború a saját országban, ugye a kurt kérdés békés megoldása, ezekre még nem kaptunk kielégítő választ. Igen, tehát együtt kell működnünk a szomszédos országgal, Görögország érdekében is, ahol most már humanitárius katasztrófát látunk. De ekközben tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, és ne legyünk, nem lehetünk naívak. Barkov képviselő. Tulajdonképpen a Törökországgal megkötött alkú egy öngyilkosság. Ez egy nagyon rossz alkú. Mi is történik? Mi azt mondjuk, hogy ha visszafogadjátok a migránsokat, akkor titket, befogadunk titeket Európába. De Törökország nem tartozik Európához, az iszlámnak semmi köze az európai kultúrához és hagyományokhoz én felteszem magamnak a kérdést, hogy mondjuk miért nem mondta senki a török miniszterelnöknek, hogy az újságírókat ért támadások, az emberiességi szempontok sárba tiprása, ezt hogyan magyarázzák meg? Itt Erdogán eh, maga eh, problémák eh, okozója, és ez a nagyon nagy hiba sok pénzbe fog kerülni nem védjük meg a külső határainkat, a banditáknak adjuk a pénzt, és ezzel a demokráciát romboljuk le. Döpré képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az európai polgárok közül vannak, akik támogatnák Törökország integrációját, de én nagyon rossz szemmel nézek arra, hogy júniustól vízum nélkül léphetnének be a török állampolgárok. Én nem bízom Erdogánban, ő egy megalomán és brutális elnök. A Törökországgal kötendő megállapodásról azt gondolom, hogy jelentős jogi nehézségeket is okoz majd. Lehet, hogy túlzásnak tűnik ez, és lehet, hogy Törökország most úgy viselkedik, mintha együttműködne velünk, de én mégis szeretnék két dolgot elmondani. Idén még 1,2 millió új menekült érkezhet. A görög szigeteken keresztül új útvonalak is nyílhatnak. Görögországon keresztül, a Görögországon kívül Kalében is számos migráns érkezett, és több százezeren közük nagyon rossz körülmények között. Grazie. Spinelli asszony, köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, amit Tusk tanácselnök mondott március 3-án azt mondta, ne jöjjetek Európába. It's all for nothing. Egyszerűen nem lehet megoldás az Európába jövetel, mondtam. Mi több azt mondta Tusk, hogy vége van az illegális migrációnak. Hát ebben nagyot tévedett, hiszen a görög menekültek legtöbbje háború elől menekül, és <clears throat> így válik illegális migránsá. Ki akarják toloncolni őket, és az Amnesty International, az ENSZ külügyi főbiztossága hosszú ideje bírálja azt, hogy kitoloncoljuk ezeket a menedék jogra jogosult embereket, ráadásul egy olyan Törökországba, Erdogan Törökországába, amely a saját népét, a kurdokat gyilkolja és elnyomja. Egyre veszedelmesebb az Európába való jutás is, éppen ezért valamit tenni kell, de nem ilyen úton. Köszönöm Sargentini képviselő. Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, nagyon furcsa helyzetben van. Ön most öt ül, a múltban a terem ezen az oldalán ült, és amikor még képviselő volt, akkor nagyon is megtapsolta Guy Verhofstadt beszédét, aki szégyenletesnek nevezte a tanács tervét, és azt mondta, hogy teljesen más, hogy kellene reagálnunk, sok veszély fenyegeti a menekülteket. Most ön politikai, új politikai vezetője van, Mark Rutte, holland miniszterelnök, és Mark Rutte azt mondja, hogy nullára kell levinni a bevándorlók számát. Kérdésem azt mondja következő. A menekültek számára akar biztonságot, vagy pedig vissza akarja szorítani a menekülteket. És még egy kérdés. Törökország kapcsán, vagy egy ilyen alkú, egy szírt, egy szírért cserébe, nem lehetne inkább még azt elérni, hogy a csónak helyett repülőkkel hozzák a menekülteket? Herr Präsident, Madame. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy megjegyzés. Igazából nem kell megismételni, hogy Törökországban hányszor sértik meg az emberi jogokat, de Törökországnak szerintem az Európai Unióban van a helye. És mégis szörnyűnek tartom ezt a vitát ma. Hiszen amióta a menekültekről beszélünk, a lehető legtöbb panasz hallottam, hogy mi nem jó. Beszéltünk Magyarországról, a kerítésről, beszéltünk az osztrák akadályokról. Néhányan kritizálják, hogy Merkel túl humánus. Állandóan panaszkodnak. És a mai felszólalók is csak panaszkodni tudtak. Pedig szerintem a jelenlegi modell megoldást jelenthet, amely a jövőt tekintve is biztosíthatja a menekülteknek a menedékjogot. Tehát akiket tényleg üldöznek, azokat szeretnénk vállalni. Ezt mindig is mondtuk. Esetleg eh, jó úton vagyunk, hogy eh, legalábbis az ember csempészeknek egy kicsit megnehezítsük a dolgát. Nincsen százszerzelékos megoldás. De hogyha tényleg valóság lesz az, amit most előkészítünk, akkor szerintem elérhetünk egy áttörést. És eh, nagyon nagy esélyt látok most köszönetet szeretnék mondani a tanácsnak, a bizottságnak, hogy dolgozik a probléma megoldásán. Szövegelni könnyű. De hogy egy kicsit előbbre jussunk. És most a tanácsülés valamennyire előbbre jutott. Azt mondtuk, hogy csak egoisták ülnek ott, akik nem tudnak megállapodni semmiben, de most valamiben megállapodtak. Még nincs kész. Még nincs kész a megoldás. De számomra most valahogy megmutatkoznak az esélyek. És a tanácsnak, a bizottságnak azt üzenem, hogy folytassák a munkát. És nem csak a tanácsnak, az elnökség képviselőjének, hanem mindenkinek, hiszen rengeteg időt, energiát fektettünk be abba, hogy Törökországgal előbbre jussunk. És most szerintem előbbre jutottunk végre. Optimista vagyok, minden probléma ellenére ami Törökországban fellelhető, de optimista vagyok. Royal, úr három kék kártyát kapott. Nagyon népszerű. O'Flynn úr, Zuriga úr és Grappini asszony. please. Thank you very much. Presidente. Dear Köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégám. E, a török egyeztetés megállapodásnak vannak jó részei és nem túl jó részei. 6 milliárdot fogunk kifizetni adófizetők pénzéből. És e, mi az, amit nem hallunk soha? Pontosabban nem hallják a nem hallják, amit mondok? Hallják a felszólásomat? Na mindegy, szóval bizonyára tudják, hogy a csempészek más utakat fognak találni arra, hogy behozzák a migránsokat Európába. Nem gondolják úgy, hogy végső soron az Európai Uniónak előbb-utóbb különleges európai haderőkre lesz szükség, hogy megvédje külső határait? Mr. Roy. Rojl úr, um, Grapjön asszony. domnule președinte, stimate coleg... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégám azt mondta, hogy örül annak, amit a bizottság végez, de a, egy véleménykutatás szerint az európaiak 52%-a nem érti meg az Európai Unió politikáit. Mit gondol, mi lenne az előrelépés ezen a területen? Mi az a megállapodás, amire valóban beszél ön? Nem azt mondtam, hogy tökéletes a megoldás, de haladás látok. A haladás abban látható, hogy van korlátozás, és hogy eh, a jogos menekülteket szervezetten próbáljuk befogadni, és hogy az embercsempészek eh, munkáját megpróbáljuk ellehetetleníteni, hogy ne csempészenek hajókon például olyan e- hajókon embereket, amelyek elsüllyednek. Tehát Európában nem kerítéseket kell, nem falakat kell építeni, az marhaság volt. Royl úr, Fenegen képviselő is szeretne feltenni egy kérdést. Uh, Mr. Uh, Royal says that it's not perfect now. Royal úr azt mondja, hogy nem tökéletes a megállapodás, persze semmi soha nem tökéletes, és nehéz a tökéletességet elérni. De az, hogy uh, olyan emberrel alkudozzunk, egy olyan országvezetővel, aki Adolf Hitlerről kedves szavakkal emlékezik meg, a kormányzati munkáját méltatja. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak magasabb normái vannak, mint hogy ilyen emberrel áruljon egyékényen. Képzelj, engem is zavar. De néha meg kell találnunk a megfelelő utat. Folytassuk azt, amit eddig csináltuk? Hagyjuk, hogy a menekültek lélekvesztőkbe beszálljanak, és akkor felemeljük az erkölcsünket, hogy milyen magas, és nem tárgyalunk diktátorokkal? Megoldás kell. Fleckenstein képviselő? Elnök úr, kedves kolléganő kollégák, Royl úr, egy kicsit igazat adok önnek, hiszen én is most reménykedem először, hogy ha a karmester felemeli a pálcáját, akkor nem 28 zenész 28 féle zenét játszik. De nagyon fontos az, hogy mit játszanak. Ferhofstadtnak és a többinek igaza van a kritikájával, de azért egy kis pragmatizmus is fel kell mutatnunk. És látok Törökországgal közös cselekvési területet. Mindenképpen több, jobb információkra van szükségünk. Igazából mi a cselekvési terv tartalma? Ki kap mit? Ezen kívül garantálják, hogy tényleg egyéni elbírálás lesz a menekültek esetében? Tehát nyilván ki kell jelentenünk, hogy elvárjuk a török kormánytól, hogy azonnal állítsa vissza a sajtószabadságot és nem szabad Törökországban cserben hagyni azokat, akik a demokratikus szabadságjogok kiterjesztésért küzdenek. Én is azt mondom, hogy nyissunk több fejezetet. De hogyha a 23-as, 24-es fejezet nincs benne, akkor én nem fogom támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. Kölmel képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr. Hogyha visszagondolok erre a török csúcsra, akkor eszembe jut egy idézet. Hogyha valaki egy dolgot támogat, tökéletesen támogat, akkor nem akar változtatni. És most is így van. Hiszen szerintem semmilyen részletet nem tartalmaz ez a megállapodás, semmi konkrétumot nem tartalmaz. Ez a nagy válság azonban azt követeli tőlünk, hogy végre legyünk konkrétek. Tehát nem csak egy, egy mozaik kockára van szükségünk, hanem egy koncepcióra. És egy koncepciónak pedig tartalma kell, hogy legyen. Legyen benne, hogy hány menekültet hajlandók az európai államok felvenni. Ez az alapkérdés. És hogyha valaki ezt nem akarja megválaszolni, hogyha valaki sunnyog, akkor nem lesz megoldás. Szerintem a segítség önkéntes. Éppen ezért az európai országokat kell megkérdezni, hogy mennyire tudnak, akarnak segíteni. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor csak látsz, látszat cselekvést végzünk. Szerintem a menekültek, a jogos menekültek többet érdemelnek, mint légvárakat. Végre világosan kell beszélnünk. Tehát dolgozzunk ki közösen egy csomagot. Köszönöm. Ali képviselő. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Ami az EU és Törökország közötti fe, kapcsolatok fejleményeit illeti, Törökországot nem ideiglenes, hanem stratégiai, megbízható és hosszú távú partnerként kell kezelni. Ami az együttműködési folyamatot illeti, a török partner megfelelő kölcsönös együttműködési partnernek kell tekinteni. De több mint válság is fenyegeti mindezt, és az egyetlen megoldás az, hogy szoros és baráti kapcsolatokat ápoljunk annak érdekében, hogy közösen tudjunk szembenézni a kihívásokkal. Ami a menekült válságot illeti, ez nagyon fontos ebből a szempontból is. Erősíteni kell a régióban az együttműködést, ez külön érdekünk. Ebből a szempontból nem produktív, hogyha csak arra koncentrálunk, amit megígértek, tehát hogy majd kiosztják a pénzt. Végre kell hajtani a közös EU-Törökország akciótervet az európai határokon, ami pedig nagyon fontos, hogy az európaiak egységes álláspontot képviseljenek Törökországgal szemben, nevezetesen hogyan tudjuk leküzdeni a kihívásokat. Biztonságra van szükségük, egyébként csak bizonytalanság születik. Köszönöm. Ferreira képviselő parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök úr, biztos úr. Ami a törökországi csúcson történt, és a következő tanácsülésen fog, az európai történelem legsötétebb pillanatára emlékeztet minket tekintettel, az emberi drámai helyzetet, több millió embert érint ez, és bizony felvetődik az EU közvetlen és közvetett felelőssége. Az emberek a terrorból menekülnek Eh, és eh, az EU eh, a NATO-t veti be, hogy a menekültek csoportjait megijeszze, és mindezek során az erkölcsi kérdéseket elfeledjük. Csak az tolerancia hiány, az embergyűlölet a legfontosabb szempont, és így óriási kockázat áll előttünk az emberek mégis így gondolkodnak. Több százezer embernek más megoldást kell találni, hogy Európába kerüljenek, és további tragédiákat kell majd ö, ö, végignéznünk a földközi tengeren. Köszönöm szépen, Bütikofer úr, parancsoljon. Az úgynevezett menekült válság igazából az európai összefogás válsága. Az európai humanita, humanitás és az európai önismeret. A március 7-i csúcs igazából semmit nem változtatott meg a helyzeten. És Dombrovskis alelnök is megmutatta, hogy nagyon nehéz volt elérni azt, hogy egyáltalán foglalkozzanak a témával. Ezen kívül a holland soros elnökség képviselője sem volt hajlandó a menekült és a menedékjog szavakat használni. Tehát a nyelv felszabadíthat is, és a nyelv erőszakot is tehet. Tehát, hogyha valaki a menekültben csak illegális bevándorlás, bevándorlót lát, a második opciót szorgalmazza. Közös megoldásra van szükségünk. Ezt legalább Merkel kirejelzte de Európa nem hajlandó közösen fellépni, nem hajlandó felelősséget vállalni. Pedig eh, ezzel elveszti globális befolyását. Európa elveszti erkölcsi tartását is. Honorary Galpelcs. Gálpász képviselő asszony, parancsoljon. Tisztelt miniszter asszony, eh, ahogy eh, Dobrovszki alelnök úr mondta, politikai döntéseket hozunk, és a politikai döntéseinknek a következményét a választóink értékelik. ez gy van helyén fontos tudnunk hogy a választóink a kérdésekről mit gondolnak. egymás utáni válságok korát éljük gazdasági válság demográfiai válság four five millió twenty five év alatti munkanélküli van az európai unióban és itt van a migránsválság is. azt gondolom hogy vannak jó példák amiket sikerült megoldani jól kezelni ilyen a gazdasági válság. ha a tanács következő témájára az európai szemeszterre gondolok akkor azt gondolom hogy ez egy jó eszköz arra hogy látlehetet kapjunk az országok állapotáról és büszke vagyok arra hogy magyarország a two thousand and ten es rendkvül nehéz csődközeli helyzetből eljuthatott oda hogy gazdaságilag kiválóan teljest hogy makrogazdasági mutatóink fenntarthatóak hogy növekedést tudunk mutatni sőt a nőnaphoz kapcsolódva el tudom mondani hogy a férfiak és a nők közötti fizetéskülönbség magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben. de aztán eljutunk a migrációs kérdéshez a migránsválsághoz. azt gondolom hogy az a megállapodás ami született hétfőn nem tökéletes megállapodás de egyetértek reul képviselő úrral nem panaszkodnunk kell hanem a megoldást kell megtalálni a megoldás irányába kell lépéseket tenni. ilyen a határvédelem megerőstése ilyen a határoknak a lezárása ahogy weber frakcióvezető úr mondta ha szükséges kertésekkel. de vannak még nyitott kérdések. ilyen nyitott kérdés amiről beszélnünk kell az hogy hogyan gondoljuk a vzumliberalizációt törökország számára. miért nem ukrajnáról beszélünk? hogyan gondoljuk az egy egyes cserét? mit gondolunk arról a három milliárdról amellyel értékeljük törökország erőfesztését és abból lesz six milliárd majd ten milliárd hol a biztosték hahn biztos úr arra hogy jól fogjuk felhasználni ezt a forrást hogy célba fog érni ez a forrás? nem rövidlátó megoldásra van szükség hanem közös megoldásra. ennek a közös megoldásnak az érdekében úgy gondolom hogy jó lépést tettünk előre. Kék kártyát kapott, megválaszolja? De szeretném aláhúzni, hogy a kék kártya csak kérdést enged. Nagyon sok képviselő beszédet tart kék kártyával. A kék kártya a kollégák felszólalása után megengedett elnök úr az előzetes figyelmeztetést miközben gondolom azt sem tudta hogy én pontosan milyen kérdést akarok föltenni de hát kénytelen vagyok megkérdezni az európai parlament alelnökét aki egyébként orbán miniszterelnök pártjának is alelnöke. azzal a felkiáltással indult el orbán miniszterelnök az európai tanács ülésére hogy ne csináljunk európát magyarországból mit jelent ez a mondat a hétfői megállapodás tükrében amit ön most itt üdvözölt hogy ne csináljunk európát magyarországból inkább kövessük erdogan vagy putyin rendszerét? tisztelt képviselő úr! figyelmeztette önt mert önnek fogalma sem volt arról hogy én miről fogok beszélni és már akkor felemelte a kék kártyáját. helyénvaló ha tudja hogy miről beszélek és utána teszi fel a kék kártyát. egy olyan kérdést tett fel nekem amit miniszterelnök úrnak szeretne feltenni de nyilvánvalóan nem tudja megtenni. azt gondolom hogy a hétfői csúcs végre egy közös irányba tett jó lépés. azt gondolom a határoknak az őrizete lezárása védelme európa védelme az egy jó irányba tett jó lépés. azt gondolom hogy felelőtlen nyilatkozatok helyett a közös út az egy követendő út magyarország megvédése pedig a magyar kormánynak és önnek is az érdeke amiről pedig beszéltem képviselő úr two thousand and ten előtti állapot. na ebből jutottunk ide. azt az időt ami two thousand and ten előtt volt amit önök tettek soha nem szeretném viszont látni magyarországon. Pirikén asszony, köszönöm. Először is a nyilvánvaló dolgokról szeretnék beszélni. Az EU-nak és Törökországnak szüksége van egymásra, hogy megállást találjon a migrációs válságra. Ez nem fogja megállítani az emberáradatot, de segítséget fog nyújtani, hogy a gazdasági migránsok visszatérjenek, és egyenlően osszuk meg a terheket. Nyilván nem megfelelő még a válasz a humanitárius válságra, ami szemben áll előttünk. Az európai országok 28 vezetője hogyan tervezhet úgy, hogy a megoldás csak akkor születik meg, hogyha továbbra is becsempészik a migránsokat az EU-ba. Ez nem csak a nemzetközi joggal áll szemben, hanem morális alapja sincs. Az EU nagyon gyönge eh, helyzetbe hozta magát, eh, amikor Ankarával csak eh, egyoldalú dialógust folytatott, és csak a görög szigetekre érkező migránsok száma alapján. Később jönnek majd a többiek. Ez nagyon veszélyes stratégia, a sajtószabadság és a jogrend lerombolása. Mi a helyzet a 250 ezer kurdal, nekik is el kell menekülniük, mert délkeleten kitörtek a, a harcok, és az EU nem tud másképp gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy a legkiszolgáltatottabbak számára az újra letelepítés tehermegosztás lenne a török néppel, akik az elmúlt öt év során befogadó készségéről tett tanúbizonyságot. Köszönöm szépen, Piotrowski képviselő. Köszönöm a szót. annak ellenére, amit vártunk, a közelmúltban a csúcs látványos kudarccal végződött, ami az EU-t illeti, hiszen Törökország vezetett. Annak ellenére, hogy Donald Tusk megpróbálja a realitást megváltoztatni, mondván, hogy az európai illegális bevándorlásnak vége. És Juncker úr azt mondja, hogy a csúcs egyébként sikernek könyvelhető el, és így gyakorlatilag mégiscsak az történik, hogy az EU kudarcot vállalt. Semmi eredményre nem jutottunk azzal, hogy Törökországtól csak kérünk, Törökország felülkerekedett. Itt tulajdonképpen kereskedelemről van szó, a törökök csatlakozni akarnak és segítséget. Az EU kénytelen volt elfogadni ezeket a feltételeket. Ma az elnökség képviselői azt mondják, hogy fel kell gyorsítanunk az egy-egy cserét. Úgyhogy a kérdésem a következő önhöz, miniszterasszony, hogyha erről beszélnek, e, Európában ennek eredményeképpen még hány bevándorló jön? Vajgő képviselő, köszönöm. Kollégi, smo Kedves kollégák, olyan helyzetben vagyunk, amikor menekültek, menedékjogot kérők és migránsok szenvedése nem csak morális problémaim már, nem csak az együttérzés kérdése, hiszen ez mindannyiunknak közös érzése, hanem egyúttal politikai felelősség kérdését is jelenti. Európa e, képes-e vajon egységes és eredményes, hatékony lenni? Ha félretesszük a felelősségérzetünket, a bűntudatunkat, a közel-keleti katasztrofák miatt, akkor azt látjuk, hogy Törökország úgy szerepet játszik ebben a válságban. Nem fogadhatjuk el az autoriter Erdogan féle rezsimet, nem fogadhatjuk el az újságírók letartóztatását, nem fogadhatjuk el a médiumokra gyakorolt állami nyomást, de el kell ismernünk, hogy Törökországra szükség van, mint partnerre, ma is és holnap is. Ez nem egy piaci megállapodás, nem alkudozás egy kofával, itt egy fontos országról van szó, amely e pillanatban saját érdekére koncentrál. De sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha Európa világosá tette volna, hogy már korábban is, hogy mit vár a Törökországtól. Ez a, a válsága nem, a, nem a legjobb pillanat arra, hogy hirtelen ez... Para que Turquía de muro de Europa. Nos, ez a megállapodás gyakorlatilag meg, figyelme kell bennünk, hogy mennyit ér egy ember 2000 eurót, 3000 eurót. Most ez a megállapodás el, arra kényszeríteti, kényszeríti a menekülteket, hogy egy fekete lyukban elbújva éljenek túl, mert fizetünk, és aztán elfeledkezünk róluk. Embertelen körülmények közé táborokba kényszerítjük őket, ahol éhesek, éheznek, kerítésen belül élnek, Törökország azért vállalja ezt, hogy Európa becsukhassa a szemét, és nem néz szembesüljön a feladataival. Ez a megállapodás sárba tiporja a Genfi egyezményt. Ez nem törvényes, ez a megállapodás nem felel meg a nemzetközi elveknek, amelyek az emberi jogokkal kapcsolatosak és remélem, hogy akik aláírják ezt a megalapodást, egy nap majd bíróság elé állnak. Májer úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hagy kezdjem a migrációval és Törökország ügyével. Egyetértek az elnökséggel azzal, hogy csak egy olyan európai, olyan európai programhoz mikor közelebb az elő, ö, megoldáshoz, amelyet mindenki támogat és mindannyian aláírjuk. Törökország fontos része ennek a tervnek, nagyon sok ö, ö, korlátja is van persze az együttműködésnek, ez Weber úr is említette, de nagyon fontos ez a megállapodás. Az értékeinket figyelembe kell vennünk, meglepő számomra ez a pénz eh, téma. Fontos ez a pénz, amelyet Törökországnak a, a, a menekültek ellátására adunk, eh, eh, föltéve, hogy ezt helyesen költik el, de ez csak a terv része valószínűleg a balkáni eh, út eh, lezárásával az egyéb eh, útvonalakat fogják gyakrabban használni, és erre is kell figyelnünk. Végül hagyj beszéljek egy kicsit, hogy másodszorban a gazdaságról, Dombrovszki úr felszólására hivatkozva. A globális gazdaság helyzete rendkívül fontos, és nyilvánvalóan oda kell figyelnünk arra, hogy mi folyik Kínában például, a legfontosabb azonban a nagy európai gazdaság szempontjából az ugye az belső európai helyzet, a belső kereslet stabilitása és a beruházások kérdése Európában. Ez az egyetlen módja annak, hogy a legfontosabb e, prioritásunkat, a növekedést és a munkahelyteremtést e, fent tudjuk tartani. E, ehhez tiszteletben kell tartanunk a szabályainkat, különösen a, az európai szemeszter szabályait, és a bizottságot teljes mértékben támogatom ezek végrehajtásában. Végül, hagyj említsem osztod egy kérdést, amely nincs rendem, ez a kelet-ukrajnai helyzet, ahol a helyzet eh, egyre veszélyesebb, eh, folynak a harcok, eh, az emberek élete forog kockán, és nagyon közel van ez, a, ez az instabil zóna Európához. Ezt jobban kell tükröznünk a kollégáinkban, és ne várják azt, hogy Oroszországgal normalizálni tudjuk a helyzetet ilyen passzív módon. Oroszország is rendkívül fontos partnerünk. Elnök Guillaume úr. Köszönöm, elnök úr. Nem hiányoznak a jelzők, hogy ezt az EU-Törökország csúcsot jellemezzük. Vannak olyanok, akik a szégyen csúcsának emlegetik, én is. A 17, március 17-18-ai tanácsülésen meg kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet az elgondolásokkal. A balkáni útak lezárása. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon rossz elképzelés, mert Görögország megfullad így. Magyarázzák meg nekem, hogy hogy akarják megmenteni Schengent az egyoldalú döntéssel, hogyha az Európai Unióban és szomszédságában lezárják az utat. Törökország együttműködés. Nyilván nem lehet megkerülni, mint partnert, szükség van együttműködni vele, ez így van. De ha a megoldást máshol kell keresni, akkor az Európai Unió belül is meg kell találni őket. Nem csak a partner elvárásainak megfelelően, hanem a válság kezelését illetően. A tagállamoknak megvan a saját felelősségük. Szolidaritás és elv alapján egyszerűen. A szíriaiak újra telepítése az egy per egy csere alapján Európában ez egyszerűen méltatlan. Ez azt jelenti, hogy egy szíriainak meg kell kockáztatni azt, hogy belefullad a tengerbe, hogy a másik megmeneküljön. Ezt egyszerűen nem lenne szabad elfogadni. Nyilván az egyenlőséget is valahogy be kell bizonyítani. De hát akármi is történik, az EU csak veszíthet -e ebben. A tagállamoknak bizonyos elveket tiszteletbe kellene tartani, mi a helyzet Törökországban. A médiákkal, az egyetemi oktatókkal, a sajtó munkatársaival, stb. stb. Európának szolidárisnak és felelősségteljesnek kell lennie. Köszönöm. Trebézius képviselő, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Merkel asszonynak igaza lett, hiszen körvonalazódik az európai megoldás. Azonban nem az, amire Merkel gondolt az Európai Unió befejezte a beengedés politikáját. Néhány ország tényeket hozott létre, és bemutatta, hogy Németország elszigetelődött. Tehát Angela Merkel, aki múlt szeptemberben egyedül megnyitotta a határait, egyedül hagyta a többi országot, egyedül hagyta Ausztriát. Ausztria azonban tárgyalt a térség érintett országaiból. Most pedig Törökország feladata, hogy átvegye Merkel politikájának folytatását. Tehát, hogy zsaroltatjuk magunkat egy országgal, ez nem demokrácia, amely a nők jogait sárba tiporja, az felháborító. Ezzel az országgal akarunk csatlakozásról tárgyalni, hát ez döbbenetes. Németország eh, nagyon szeret gyámkodni a többi ország fölött. És most eh, egyszerűen szemet huny a török helyzet előtt. Hiszen eh, európai német érdekeket áldozunk fel azért, hogy olyan országot támogassunk, amelynek nincs jövője Európában. Köszönöm. Ártúj kolléga? Quand il est arrivé au Conseil... Amikor az Európai Tanácsra érkezett, a török miniszterelnök talán azt várta, hogy találkozik Európa vezetőivel. De hát tulajdonképpen nagy zűrzavar közepére érkezett. Az állam és kormányfők képes, képtelenek dönteni arról, hogy mi legyen, úgyhogy egyszerűen elkezdenek alkudozni. Aztán ott van Kamerun, aki ki akar lépni az EU-ból, most a törökök zsarolnak minket, akik viszont be akarnak jönni. Óriási energiákat próbálunk el, pocsékolni arra, hogy toldozunk, foltozunk. De mi az eredmény? A menedék kérések központosítása még mindig nem történt meg. Semmiféle megfelelő politika nem alakult ki a harmadik országok felé visszafogadásra nincs szavahihető külpolitika, hogy végre vége legyen a konfliktusnak Szíriába. Három milliárd megy Törökországba, de mennyi Libanonba, illetve Jordániába, és holnap majd Szíria újraépítésére. Egyszerűen szégyenem ezt az egészet, ezt a látványos tehetetlenséget, amivel szembe kell néznie az állampolgárainknak. Várom, hogy Európa megint elfoglalja a helyét a történelem során. Igen, történelmi pillanat lesz a következő tanácsülés. Köszönöm. Rangel képviselő, kérem, mindenki tartsa tiszteletben a rendelkezésre álló időt, mert már is elmúlt 12 óra. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Nos, én azt szeretném elmondani, hogy ma pont akkor, mikor az eszmecserét folytatjuk, új portugál elnököt választottak, most tett el az, eszkü, az esküt. Ez bizonyos értékeket jelent, amiket meg kell védenünk itt a menekült válság keretén belül, elsősorban az humanitárius értékeket, amelyeket örököltünk az európai projektnek köszönhetően. Ez azt gondolom elsősorban azt jelenti, hogy humanitárius módon kell üdvözölnünk az embereket, akik ide jönnek, és Görögországot támogatni kell. Aztán a tanácsülés remélhetőleg végre lesznek pénzügyi források, hogy Görögországonak segítsünk ennek a kihívásnak a leküzdésében. Ami a nato illeti sürgőségi választ biztosít a határok ellenőrzésére, ami meg még fontosabb, március 17-én és 18-án a tanácsülésen végre elkezdjük a munkát az európai parti és határőrségi hatóság vonatkozásában. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az európaiak 79%-a támogatta ennek felállítását. Közös megközelítést akarnak az európai menekült ügyhöz, nem nemzeti jellegűt, nem ö, osztott felelősséget, hanem közös európai eljárást amely mind a 28 tagállamra igaz, nem csak egy-kettőre. Úgyhogy az emberek 70-80%-a Európa szerte ezt a megközelítést akarja. Még az olyan országok is, mint a visegrádi országok, amelyek vonakodtak elfogadni ezeket a programokat. De még ők is 70-80%-ban ezt támogatják. Úgyhogy azt gondolom, a következő tanácsülésen semmi okunk nincs arra, hogy ne védjük a további elveinket, több biztonság, stb. Köszönöm. Tolja kép, képviselő asszony. Ez a megosztott Európa, amely borzasztó körülmények között tárgyal Törökországgal, megállapodásra vár, olyan problémák megoldására, amelyekkel mindannyian szembenézünk. Egyszerűen ne felejtsük el, hogy a külső helyzet felment felelősségünk alól, hogy befogadjuk az embereket, akik rászorulnak. Nos, hogyha elküldjük őket, ezt mondom a tanácsnak is, és a bizottságnak is, remélem ide figyelnek rám egy kicsit, tehát az, hogy Törökországba csak olyan garanciával lehet az embereket elküldeni, hogy európai felelősség alatt történik mindez, és nemzetközi szerepként. Aztán egyértelműnek kell lennie a, a tanács elnökségének is, hogy akik már megérkeztek Európába, egyszerűen nem lehet elfogadnunk azt, hogy visszatérítsük őket Törökországba, azokat se, akik már Görögországba érkeztek. Egyszerűen minden emberi elvnek ellent mondana, minden nemzetközi egyezménynek. Ez azt jelenteni, hogy egyszerűen a, a gyerekeket visszaküldjük oda, ahova, ahonnan elmenekültek. Ezt egyszerűen nem fogadjuk el. Köszönöm. Záradil képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék a csúcsról mondani. Először egy pozitív hírem van. Nagyon jó, hogy látjuk, hogy sikerrel járhatnak azok az intézkedések, amelyek a szíriaiakat a többitől elválasztják. Például a gazdasági migránsoktól. Hiszen valamit tenni kell azokért, akik Törökországban vannak, és hogy tegyünk valamit azért, hogy megakadályozzuk azt, hogy három millióan jöjjenek Európába. Nyilvánvalóan eh, Európának pénzbe fog kerülni az, hogy eh, Törökországban tartsa a menekülteket. De nagyon fontos az, hogy eh, ne jöjjenek tömegével Európába. Most a rossz hír. Van egy olyan kísérlet, szándék, hogy Törökországnak megadjuk azt, amit kér. A kvóták nem működnek. A kvótákkal az államok szuverenitását sértik meg. Ez pedig eh, negatív dolog. Igazából eh, itt eh, szociális manipuláció van, és kiátszák a szolidaritást, kiátszák a közös megoldást. Köszönöm. Zammer képviselőasszony, köszönöm szépen, elk úr. Kedves kolléganők, kollégák, van közös európai bevándorlási politika, és vannak jogszabályok is. A probléma az, hogy számos tagállam nem hajlandó az európai jogot alkalmazni, amelyet megszavazott. És nem hajlandó figyelembe venni a nemzetközi jogot. Erről van szó. Ezért vagyunk ilyen helyzetben, a menekült válság közepén. Ebben a helyzetben pedig szükségünk van Törökországra, szükségünk van arra a török intézkedésre, hogy visszatartsák a menekülteket, vagy menekült csere legyen. Ez ördögi terv? Nem. Az Európai Uniónak érdeke, hogy létrejöjjön ez a megállapodás. Szánalmas dolog. Az. Igen, azonban ezt a szánalmas dolgot azoknak az államoknak köszönhetjük, amelyek megtagadják a szolidaritást a többi európai országgal. Tehát például Ausztria megtagadta a segítséget azoktól, akiknek szüksége lett volna segítségre. Ez pedig a nemzetközi jog megsértése. Természetesen török, Törökország ellenszolgáltatást kér, hát mi is azt kérnénk, hogyha hasonló helyzetben lennénk. Azonban, kedves barátaim, mi ez a további 3 milliárd euró? Jó, soknak tűnik, de hogyha belegondolunk, hogy Görögországba mennyit pumpáltunk már be, 6 milliárd az semmi ahhoz képest és 6 milliárd euró igazából semmi, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy mibe kerülne az összes menekült felvállalása. Nem szép megoldás. Nem szép megoldás fizetni azért, hogy távol tartsuk Európától a menekülteket. De úgy tűnik, hogy nem megy másként. A jobboldali populisták itt, akik nagy szájjal papolnak itt. Az Európai Unióban addig űztek kormányokat, hogy igazából szélsőséges módon cselekednek. És ők is felelősek azért, hogy Európában ilyen válság van, amely miatt szégyellem magam. Ennek a parlamentnek pedig az a feladata, hogy támogassuk a Törökországgal megkötendő ügyletet, hiszen ez az egyetlen kiút a válságból. Nagyon fontos, az értékeinket ne adjuk fel. Itt az Európai Parlamentben felelősek vagyunk a vízum liberalizációért is. Nélkülünk nincs liberalizáció. Köszönöm. Zippel képviselő. Mi hogyan bánunk a menekültekkel? Európán kívül nincs biztonságos hely. Hétfőn hallottuk, hogy a csúcs milyen eredménnyel járt, ez az eredmény pedig az, hogy lezárják a balkáni útvonalat, Európa bezárkózik. A menekülteket vissza akarják küldeni, és menekült cserét szeretnénk Törökországgal. Az európai országok zsarolhatóvá tesznek minket, és Törökország persze, hogy kihasználja ezt. Miért? Azért, mert nemzeti politikusok, jobboldali pártok is egyre jobbra húzódnak, és nem veszik figyelembe a demokráciát, az emberi jogokat. Pedig nagyon sokan szeretnének segíteni önként a menekülteken. A következő csúcsnak eredménnyel kell járnia. Szükségünk van egy humánus menekült politikára. Szükségünk van egy demokratikus, szabad Európai Unióra, amely betartja az emberi jogokat. Suica képviselő. Köszönöm szépen. Én annyit mondhatok, hogy eh, manapság a médiumokban pozitív hírek szerepeltek az a kapcsolatban, hogy a balkáni útvonalat szépen lassan lezárjuk. Hazám ezen az útvonalon helyezkedik el. <clears throat> Azonban tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy ez egy óriási humanitárius tragédia, és semmi okunk nincs arra manapság, hogy boldogok legyünk és örüljünk bárminek. E, Tusk úr azt mondta, hogy a leendő menekültek így nem jönnek e, Európába ne bízunk az embercsempészekben, ne bízunk a bűnözőkben. De itt nem csak számokról beszélünk, hanem férfiakról, nőkről, gyerekekről, emberekről. Én nem mondanám, hogy itt egy megállapodás született, egy alkú született volna. Egy ilyen megállapodás született, amelyet a következő csúcsértekezetek alkalmával pontosítani kell, cizellálni kell. De nem egy fedezetlen csekket, nem egy, egy kitöltetlen csekket, egy Biankót állítottunk ki Erdogánnak. Szét kell választanunk azokat a tárgyalásokat, amelyeket Törökország az Európai Unióval folytat a tagságáról, EU-s tagságáról. Ezt szét kell választani minden mástól, ami esetleg a menekült válsággal függ össze. Különleges figyelmet kell szentelnünk azoknak a problémáknak, amelyek a médiumokkal, a sajtószabadsággal kapcsolatban fennállnak Törökországban. Egyetértek azzal, hogy a bevándorlást, a migrációt törvényesé kell tennünk. Most 6 milliárdról beszélünk, az összes európai uniós tagállamnak kell ezt a pénzt összedobni a Törökország gép felhasználása. Úgy gondolom, hogy ezt rendezetten, szabályozottan, egyetőpözben kell megtennünk, minden más megoldás helytelen. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió külső határait valóban védenünk kell, de lassan úgy érzem, hogy egy konkrét megállapodás felé mozdulunk el, semmi más nem jó. Amikor Görögországról beszélünk, úgy gondolom, hogy támogatunk el Görögországot, hiszen Görögország nem válhat ketreci. Eh, rácsokkal kerített börtönné. A problémáját meg kell udanunk, hiszen eh, a földrajzi helyzetek megkerült egy ilyen helyzetbe. Köszönöm. Az Európai Unió megmutatta, hogy gyenge ahhoz, hogy eh, kezelje a menekültválságot. És az európai államok és Törökország is hozzájárult ehhez. Sajnálatos, hogy Európa zsarolható. Erdoğan politikája miatt. Igazából itt egy bazárvírcsaft van. És megpróbálnak bazári módon tárgyalni. Itt teljesítményről, viszont teljesítményről van szó, és az Európai Unió nem azokon az alapokon cselekszik, amelyeken nyugodnia kell. A szolidaritás már nem létezik. Ami létezik, azok a nemzeti érdekek lezárják a határokat, falakat, kerítést építenek. Több ezer ember pusztult már el a tengereken is. Hogy megoldás szülessen, ahhoz politikai unióra, szolidaritásra van szükség, különben az Európai Unió szétesik. Nagyon sok euroszkeptikus úgy érzi, hogy igaza van. Azonnal megoldásra van szükség. Olyan megoldásra, amely lehetővé teszi, hogy legálisan jöjjenek a menekültek Európába, a szárazföldön. Azért, hogy végre beszüntessék a munkáikat az embercsempészek. Kefalo Jannis képviselő. Köszönöm, elnök úr. A menekültek problematikája nem csak európai probléma, nemzetközi probléma. Éppen ezért szükséges, hogy európai megoldást, nemzetközi megoldást találjunk. És pedig eh, a hisztéria helyett, amelyet most látunk. Éppen ezért eh, nagyon fontos az, hogy több Európa legyen, mélyebb Európa legyen, és hogy a demokratikus intézményeinket is elősegítsük. Nagyon fontos, hogy tovább mélyüljön a valutapolitikai integráció is. Törökországnak nem szabad biankó csekket kiállítani, hiszen eh, nem viselkedhetünk úgy, mint a bazári majmok. Igenis, eh, európai megoldásra van szükség. Az összes érintett tagállam részvételével. Nagyon fontos eh, az európai külső határok védelme is. A csúcson a tengeri jogról is szó van. A tengerjog 1992-ben került úgy módosításra, hogy az európai országok mind aláírták. Törökország soha nem írta alá ezt a tengerjogi megállapodást. És térjünk vissza Schengenbe. Mit történt a visegrádi országokkal? Nagyon fontos az, hogy sürgősen az Európai Unión belül politikai döntés szülessen egy olyan döntés, amely az egész Európai Unióban a tagállamok szolidaritására épül, főleg azokéra, amelyek leginkább érintettek. Nézzük meg, hogy mi van Iduméniben. Várjunk, amíg a 17.-18. csúcs eredménnyel jár. Így van, az ördög ismét a részletekben rejlik. Honorevole Garcia. Garcia képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány héttel ezelőtt meghallgattuk a tanácselnökét, Tusk urat, aki a menekültekről beszélt. Ma látjuk, hogy ennek, ezeknek a fenyegetéseknek mi volt a tartalma. Hónapokon keresztül képtelenek voltunk kezelni a menekültek helyzetét, és most egy olyan megalapodáshoz vezethet ez, amely az embereket áruként kezeli, és amely Törökországot úgy használja, mint nagy falat, amelyel eh, elhatároljuk magunkat megvetően eh, a menekültektől. Eh, gyerekek halnak meg a tengerpartjainkon, nőket támadnak könnygázzal, férfiak szenvednek. Embertelen tragédia ez. Nem lehet ezeket az embereket visszafordítani Törökországba. Szégyen ez, és rettenetes. Ez a parlament már sokszor, sok hangon eh, jelezte, hogy ezt a helyzetet, ezt a döntést meg lehet változtatni. Kérem, hogy gondoljának azokra az emberekre, eh, és gondoljanak arra, hogy Európának vissza kell szerezni azt a minimális méltóságot, ami volt neki. Kelly képviselő. Köszönöm, elnök úr. A vitát hallgatva egy kicsit eh, elgondolkodok, mert ha az Európai Unió nem létezne, akkor mi történne a menekültekkel? migránsokkal, az egyes országok mit próbálnának tenni? Törökországon megállapodnának? Az ENSZ eh, a sok beszéd mellett eh, fölkínálna 6 millió eh, eurót Törökországra. Jobb lenne a helyzet, vagy rosszabb? Úgy gondolom, hogy rosszabb lenne a helyzet. Az Európai Unió legalább azért dicséretet érdemel, mert megpróbál megoldani egy olyan problémát, amelyet nem ő állított elő, nem és ezért szeretnénk támogatást nyújtani azoknak, akik más térségekből érkeznek a problémáik előmenekülve. Sokan beszéltek az eh, egy emberet, egy embert elv mellett. Nos, ez legalább egy kísérlet a helyzet megoldására. Ez nem olyan, mint a... Ez inkább azt jelenti, hogy törvényes legyen, mint törvénytelen, inkább szabályozott, mint eh, szabályozatlan, inkább biztonságos, mint bizonytalan Ehm, ez a választás, ezt fontoljuk meg, és biztosak abban, hogy március 17-én, amely véletlenül pont Szent Profik nap eh, eh, Írországban, aki maga migráns rabszolga volt, Velszból érkezett Írországba, lehet, hogy inspirálhatja a vezetőket azon a napon, Szent Patrik, hogy jó megalapálás, jó döntést hozzanak. Ezzel rá is térnék arra, hogy eh, a határaink biztonságát és ellenőrzött voltat biztosítanunk kell, hiszen nem lehet az Európai Unióban szabad mozgást biztosítanunk, ha békeidőben is és háborús időben is eh, teljes mértékben nincsen eh, ellenőrzésünk alatt a külső határunk. Hogyha a tagállamok azt mondják a kvótákkal kapcsolatban, hogy egy bizonyos maximális számú ember befogadnak, az meg fogja határozni, hogy mit tehetünk. Gyakorlatilag kell lennünk, segíteni akarunk, de legalább jó irányba mozdulunk kell, és segítünk az Európai Uniónak. E, e, ezt a kérdést föl kell tennünk magunknak. Köszönöm szépen. Siccome siamo in forte ritardo, non posso concedere... Mivel nagy késésben vagyunk, több kék kártyát nem tudunk elfogadni. Úgyhogy most már kérem mindenki tartsa tiszteletben rendelkezésre álló időt. Beresz asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Az állam és fők március 17-18-a ülésén arra a kérdésre várjuk a választ, ami nem az, hogy az Európai Unió jövőjétől függ Törökország jövője. Fel kell vállalni a felelősséget. Senki nem gondolhatja azt, hogy egyszerűen úgy tudunk megoldást találni, hogyha visszaküldjük a migránsokat Törökországba. Azt hiszem az Európai Tanács ezzel a témával már foglalkozott, és ezt bebizonyította. Most azonban a tanácsülésen, ezt Dombrovszki úr is elmondta, meg kell vizsgálni azt, hogy mi a helyzet az európai gazdasággal. Meg kell találnunk azt a megoldást, hogy ne szigorítási politikát folytassunk, hogy az Európai Unió méltóság teljesen fogadja be a migránsokat, és az olyan államoknak, amelyeknek szükségük van erre, támogassák lakosságaikat a hosszú évek óta tartó szigorítás után. Nos, ez a tanács nyilván a szolidaritásra is felhív minket, Eh, amihez az kell, hogy valamilyen módon finanszírozhassuk ezt. Köszönöm szépen. Krisztoforú képviselő a következő parancsolja. Elnök úr, úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, amely népeinket képviseli, egyértelműen kell, hogy fogalmazzon. Nem szabad teóriákat, érthetetlen elképzeléseket kidolgoznia, olyan nyelvezeten, ami egyet, nem egyértelmű sem a menekülteknek, sem Törökországnak. Meg kell értenünk azt, hogy a menekült probléma nem csak az Európai Unió és ezen országok problémája. Nemzetközi síkú probléma ez, és a többi országnak is segítenie kell az EU-nak, hogy megoldást találjon. Ami az euroszkeptikusokat illeti, illetve azokat, akik az összeesküvési elméletet képviselik, hogy ez lesz Európa vége, én úgy gondolom, hogy megoldást fogunk találni, ami Törökországot illeti. Úgy gondolom, hogy Törökország csak egy része a problémának. Nem csak, hogy korlátozta a Görögországba áramló menekültek számát, hanem inkább növelte. Nem csak, hogy fel akarja gyorsítani a csatlakozási folyamatot, hanem még zsarolja is az EU-t, hogy saját érdekeit védje, és hogy engedményeket kapjon. Törökországnak tiszteletbe kell ta- tartani a játékszabályokat, és nem zsarolhatja a fővárosokat, hogy gyorsabban csatlakozzon, hiszen mindenki tudja, hogy tiszteletbe kell tartani az európai értékeket. A források csak akkor biztosíthatók, hogyha az ankarai jegyzőkönyvet tiszteletbe tartja, és a ciprusi köztárságot is. Köszönöm szépen, Niedermüller képviselő parancsoljon a hétfői eu török csúcs az látszólag megfelelő alapot knál a menekültválság rendezésére. a lényeges döntések azonban a március seventeen eighteen i tanácsi ülésre maradtak és ezek nehéz döntések lesznek. görögországot meg kell segteni de a törökországgal kötendő egyezmény elfogadhatatlan kompromisszumokat követel meg elsősorban azért mert hiányzik a politikai bátorság szembeszállni a szélsőséges populista politikusokkal és az önző tagállamokkal amelyek folyamatosan tudatosan és szisztematikusan gátolják a közös európai menekültügyi politikát. azt mondják az európai unió tehetetlen miközben ők maguk azok akik alantas politikai érdekekből semmilyen közös megoldást nem fogadnak el pedig nincs más út csak a befogadás a menedékkérők szolidaris elosztása a tagállamok között és a társadalmi integráció. működtetni kell a közös európai rendszert az európai unió sorsa nem lehet a bezárkózást hirdető kertéseket éptő idegengyűlölő politika fogja. köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Nos, ami a hétfői csúcsot illeti, ez a legjobb megoldás volt a rossz lehetőségek között. Az első dolog az, hogy ellenőrizzük azt, hogy hogyan érkeznek be a menekültek, akiket csempésznek. Ki kicsoda. Ezen kívül a csempészek, akik gyakorta együttműködnek a terroristákkal, kikerüljenek a körből, de ez nem elég. Arra ösztönzöm a tanácsot, hogy biztonságos területeket hozzanak létre Szíriában. És miniszter asszony, üdvözlöm az ön üzenetét, vagy legalábbis az utalását, ha így fogalmazhatok. Másodszorban, ami az EU külső határának védelmét illeti. Ez nem csak, hogy prioritás, hanem el kell érni, mégpedig reál feltételekkel, ehhez viszont együttműködés és pénzre van szükség. Ugyanakkor fel kell készülnünk az EU legkeletibb határainak közös vételmére. Több millió illegális letelepedett van már Oroszországban, e, és ahogy említették, e, Oroszország megpróbálhatja destabilizálni az EU-t egy e, váratlan irányba. A harmadik dolog, ami az adatvédelmi csomagot illeti. Miniszter asszony, decemberre ígérték, és meg is tartották reméljük a holland elnökség most már hivatalos formába is ölti. Ami az egységes digitális piacot illeti, ha a tanács nem dönt, nem lesz meg nyára. Bár a szükséges PNR-ra vonatkozó döntéseket se tudtuk meghozni, mert vannak olyan frakciók, akik ezt nem tudták meghozni. Kérem tanács gyorsabban dolgozzon. Köszönöm szépen, jó tovább képvisel asszony. Elnök úr, Az úr azt mondta, hogy az illegális migráció véget ér. De ez csak azért volt, hogy megnyugtassa az európai állampolgárokat. A Törökországgal való megállapodás nem fogja a migráns nyomást csökkenteni. Nem tudom, hogy a tanácsülésnek mi lesz az eredménye, de ugyanakkor nagyon sokan szenvednek, és nagyon sok menekült zárt ajtók előtt kopogtat. A tűzoltó politika nem igazán ö, eredményeket ö, előremutató. Ez az egy-egy program milyen garanciákat rejt arra vonatkozóan, hogy csökken a nyomás, a migráns nyomás? Ugyanakkor a párhuzamos gazdaság az emberkereskedelmet ösztönzi. Ezen a héten végre jó híreket kaptunk a migrációs és a gazdasági témakörben is hónapok után ez előrelépés, hiszen eddig hónapokig tehetetlenek éreztük magunkat, és sodorodtunk a populista mozgalmak által csapott hullámokon. Úgy gondolom, hogy a az első, először a menekültek nyomása a keleti partokon jelentkezett, utána a földközi tengeri határszakaszokon, és az, úgy tűnik, hogy az csempész is a legnagyobb iparág lett a 20. században. Majd nagyon sok menekült gyűlt össze Törökországban, Jordániában, Libanonban. Jó, hogy végre azt látjuk, hogy egy új közös európai válasz van kialakulóban a migrációs válságra. Ennek köszönhetően meg tudjuk védeni a Schengeni zónát. Jó, hogy a Törökországa való bonyolult, nehézkes együttműködést konkretizálni tudjuk. Tudjuk, hogy Görögországnak tudunk végre valamit kínálni Tusk, mint az Európai Bizottság Európai Tanácsának azt mondta, hogy a illegális migráció napjai végüket érik lassan, jó lenne, ha ez így is lenne. Az európai struktúra, az Európai Unió intézményrendszere válságban van. És mi három és fél órája úgy vitatkozunk egy hétfői csúcsról, hogy szerintem egyikünk sem volt ott. Könnyen lehet, hogy még a mélyen tisztelt miniszterasszony sem volt ott, és a bizottság alelnöke sem volt ott vagy ha ott is voltak az elején olyan tájékoztatást adtak nekünk ami alapján nem tudjuk megtélni hogy valójában mi történt az eu csúcson. sokszor az ember úgy érzi hogy jobb hogyha a politikót olvassa mert abban több információt kap mint amit itt ebben az ülésteremben. követelem hogy tusk elnök úr hogy a bizottság valamelyik olyan tagja aki részt is vett a vitán a bizottság elnöke maga juncker úr legyen itt legközelebb és ők számoljanak be nekünk hogy érdemi vitát folytathassunk mert valóban igaz minden egyes olyan baljós megjegyzés ami arról szól hogy az unió a világháború óta európa legnagyobb válságában keresi most a kiutat saját jövőjét. ezért vegyük komolyan egymást! köszönöm szépen! Valenciánó képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, sajnálatosnak tartom azt, hogy Tusk úr sem és Juncker úr sem jelent meg ebben a vitában. Sajnálatos módon pontosan akkor, amikor nagyon sokan, akik itt vagyunk, azt gondoljuk, hogy Európa az alapelveit, a felelősségét próbálja fenntartani a tanács kevés információt adott nekünk, de ez eh, a megalapodás eh, eh, nem kétségbe, kétséges, hogy mennyire erkölcsös, kétséges, hogy mennyire effektív, hatékony, kétséges, hogy mennyire felel meg az elveinknek. Egyszer sem szerepel benne az, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Hogy lehet az, hogy ezt az és részletet elfelejtették a megalapodásban? Ez a ház azt tartja fontosnak, hogy a tagállamok és a bizottság és a tanács meghallgassák azt, hogy itt vannak olyan emberek, akik valóban azt gondoljuk, hogy másokra is gondolnunk kell, akik azt gondoljuk, hogy van egy másik Európa, egy olyan Európa, amely, amely eltér attól, amelyet önök az Európai Tanácsban felvázolnak. Senhor Presidente, num Conselho Europeu que tem como temas centrais Köszönöm. e Az Európai Tanács legfontosabb témája. A migráció volt, azonban emellett szóltak versenyképességről és Európa helyzet felméréséről. Pillanatnyilag a migráció a legnagyobb válság. És ez kihat az Európai Unió politikájára, kihat külpolitikájára, belpolitikájára, gazdaságára. Ezt a válságot csak is szolidaritással lehet megoldani, hiszen az európai projekt a szolidaritásról szól a tagállamok benyújtják ajánlásaikat. Azonban eh, ezek az ajánlások eh, néha nagyon paradoxnak tűnnek. És nagyon sok eh, lehetőséget rejtenek magukban. Nagyon fontos az, hogy a makrogazdasági egyensúlyt elérjük. De nagyon fontos az is, hogy az állam központi funkciói is hatékonyak legyenek, de csökkenjenek. Tehát új európai projektre van szó. Olyan projektre, ahol a szolidaritás a legfontosabb, és az európai polgárok érdekét kell szolgálnunk. Köszönöm. Az Európai Tanács szeretne elérni egy olyan megállapodást, amely teljes mértékben működőképes. Tehát vannak kívánságok és vannak realitások. Törökországnak és az Európai Uniónak néha egymással teljesen ellentétes érdekei vannak. Nézzük meg most például a szíriai polgárháborút, nézzük meg eh, a menekült helyzetet. Ez egy veszélyes helyzet. És eh, nagyon rosszkor jött ez a dolog. Az eh, Európai Unió szeretné a menekülteket, a menekült válságot valahogy kezelni. Törökország pedig szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, és most megpróbál minden eszközt bevetni. Nagyon kritikusan tekintünk Törökországra, ahogy a kurd szeparatizmus például kezeli. Törökországgal nagyon kemény tárgyalni. Azonban nevezzük néven a dolgokat. Hogyha itt önmagunknak is hazudunk, akkor nem jutunk előbbre. Picula képviselő. Köszönöm. Hat éve zajlik a polgárháború Szíriában. És a második világháború óta ilyen méretű humanitárius problémák, válságok nem voltak Európában. Ez pedig nagyon nagy kihívás. Fontos, hogy konkrétabbak legyenek a megbeszélések, hiszen csak is konkrétumokkal tudjuk megoldani a migráns válságot. Csak is szolidaritással tudjuk a csempészek, az embercsempészek munkáját ellehetetleníteni. Tehát eh, a humanitárius válságot eh, együtt kell megoldani. Hogyha Törökországra gondolunk, akkor eh, egyre rosszabb a helyzet. Napról napra rosszabb a demokrácia helyzete. A balkáni útvonalat lezárták. Több ezren várnak a macedón-görög határon az Európai Unió külső határain lévő országok nagyon nagy nyomás alatt vannak. Gill képviselő. Uh, Köszönöm, elnök úr. Újabb hét, újabb csúcs, és uh, mégsem vagyunk közelebb a válság megoldásához menekült uh, kiadésben. A hosszú távú stratégia már rég el kellett volna készülni, ahelyett, hogy Görögország és egyéb határ államok E, problémáit próbálnánk megoldani. E, ki szervezők ezt a problémát Törökországhoz? E, az igazi aggályom az, hogy mekkora ára fizetünk nem euróban, hanem hogy a politikai célok érdekében lemondunk az alapérvényeinkről. Miért jó az, hogyha az embereket olyan országba küldjük vissza, ahol a sajtót elnyomják, ahol az emberi jogokat sárba tiporják, ahol a helyi népesség ellen délkelet eh, eh, Törökországban kollektív büntetést alkalmaznak. Eh, azonnal megoldást kell találnunk, olyan megoldásokat, amelyek valóban működnek, hogyha vízum könnyítést és tagsági kedvezményeket adunk Törökországnak csak azért, hogy ezeket zsetonként az alkóba bedobjuk, azzal javíthatatlan károkat fogunk okozni. Kematikákis úr, mondja az elnök. Kedves kollégák, hogy szembenézünk a menekültek tragédiájával, csak szép szavakat használunk, de mi a helyzet a tényekkel? Egyértelmű, hogy a megoldásnak a Törökország való együttműködést is tartalmaznia kell. De szemben Görögországgal, aki tiszteletbe tartja kötelezettségeit, Törökország nem alkalmazta a jelenlegi megállapodás feltételeit. És újabb és újabb követelésekkel áll elő, lókupeckedik, pedig az emberi jogokról van szó. Ha az Európai Unió egységes akar maradni és alapértékeit képviselni, akkor először saját felelősségét kell felvállalnia a menekültekkel szemben, illetve azon régiókkal szemben, amelyek ennek következményeit kell, hogy viseljék, mint például a görög szigetek. Végül is az Európai Uniónak meg kell érteni azt, hogy az Európai Unióval való együttműködés alapvető feltétel, hogy megtaláljuk a megoldást, de Törökország számára nem ez fogja a kulcsot jelenteni az Európai Unióval való bejutáshoz. Köszönöm. Posztképviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy jó nap volt Angela Merkel számára. Hiszen valahogy előbbre jutottak az Erdoánnal folytatott tárgyalások. Tegnap is jó nap volt a török bazárban dolgozó kufároknak. Nagyon jó napja volt az emberkereskedőknek, hiszen tíz csónakot küldtek vissza Törökországba az európai vizekről. Tíz hajót. Igazából rabszolgapiac alakult ki, ahol ember életekkel kereskednek. Az emberi jogok nem léteznek. Nem úgy néz ki, hogy Merkel, illetve holland kollégái tesznek valamit. Orbán már vétóval fenyeget. A probléma az, hogy Merkel ellenfelei még rosszabb megoldásokkal rendelkeznek, mint Merkel. Az emberi jogoknak rossz napjai vannak most. És Európában felelősséggel, bölcsességgel kell reagálni, és ne Erdogan fügyszavára táncoljunk. Andrulákis képviselő? Köszönöm. az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban is ott ülnek a tagállamok képviselői. A tagállam képviselői megpróbálják valahogy kezelni a válságot. Azonban a strukturális alapokkal kellene, hogy megoldják ezt a helyzetet, azonban nem tudják megoldani a strukturális alapokkal. Törökországgal ha el is érünk valamit, nagyon nehéz lesz a gyakorlatban megvalósítani. Hiszen Erdoğan ellenértekelt Szíriában. És Erdoğan igazából nem az emberi jogok bajnoka. Tehát itt van a menekült probléma, másodszorban pedig a politikai és jogi kultúráról van szó, amelyeket Európában életben kell tartani. Átéltük, hogy nehéz gazdasági helyzetből is kilábaltunk valamennyire, de most milliónyi menekültel kell majd megbirkóznunk. És itt az európai értékekről, a szolidaritásról van szó. Köszönöm, most akkor nézzük a spontán felszólalásokat, és kérem, hogy mindenki tartsa tiszteletbe az egy percet. Szojdróval képviselő, parancsoljon. Vážený pane komisáři, vážená paní ministr... Biztos úr, miniszter asszony, jó hallani, hogy az idén az Európai Unió csak kis számú uh, növekedésre számíthat a menekülteket illetően. De uh, több gazdasági növekedésre is van szükségünk, és a tagállamoknak több intézkedése van szüksége ennek ösztönzésére. Ami a Törökországgal való megállapodást illeti, nem az egyetlen megoldás. Ennek vannak más aspektusai, és békét kell teremteni a közel-keleten, védenünk kell külső határainkat, és amikor majd döntés születik arról, hogy a három milliárdot hogyan osszuk el Törökországnak, tudnunk kell azt is pontosan, hogy hogyan költik el ezt az összeget, és hatással kell lennünk erre. Az egy az egyért cserének csökkentenie kell az illegális bevándorlást. Anna Gomes, köszönöm szépen. Törökország csak része a problémának. Nem csak azért, mert manipulálják a bevándorló migránsokat, de ott van Irak, Szíria és a többi szomszédos ország. A tanács nem figyel oda arra, hogy ez egyszerűen szörnyű zsarolás Erdogán részéről. Európának jogi és morális kötelezettségei is vannak, ami a visszatértést illeti. Egyszerűen szemet húgynak a kopenhágai kritériumok megsértése felett, illetve Erdogán elnök tetteivel kapcsolatban a török kurdokra gondolok itt elsősorban, illetve a szíriai kurdokra, akik a Daesh ellen harcolnak, és más terrorista csoportok ellen. Nos, ami a visszatérítés és visszafogadási politikát illeti, mi a helyzet a bazárban az egy, egyet, egyért program keretén belül? Ez egyszerűen megsérti a visszanemtérítési elvet. És mi a helyzet a tanácsban, amikor az emberi és ö, morális jogokról beszélnek. Mi a helyzet a tagállamokkal, akik ö, nem segítenek Görögországnak, ö, és egyszerűen úgy kezelik a nőket és a gyerekeket, mintha állatok lennének. Köszönöm. Tomasics képviselő. Köszönöm szépen. Már az első pillanatok kezdve azt mondom, hogy ezt a problémát a forrásnál, Szíriában, Irakban kell megoldani, és a menekülteket a nemzetközi felekkel való együttműködésben, a szomszédos országokkal való együttműködésben kell megoldani. Ha Törökország partnerünk lenne, olyan partnerünk lenne, akiben lehet bízni, az sokat segítene. Nagyon sok ö, ö, szír menekültet befogadott Törökország, ezt fogadjuk el, azonban kritikus a helyzet, mert ezt a válságot a Törökország a saját politikai zsarolásaira, játszmáira használja fel, saját politikai érdekében. Az Európai Unió válság miatt ö, olyasmit tapasztal, ami, ami nem elhanyagolható, és Nyilván nem várható, hogy az oroszok és az amerikaiak ugyanolyan motiváltak legyenek a megoldásban, mint Európa. Itt az ideje, hogy az európai országok megmutassák, hogy meg tudják ezt a problémát koordinált módon oldani, és vezető szerepet tudnak vállalni a közlekedési problémák megoldásában. Elnök Jakov Csincs képviselő. Köszönöm. A menekültválság globális probléma. És igazából jobb egy félig jó ügylet, mint az anarchia. Nézzük meg, hogy mi történt a balkáni útvonalon. Nézzük meg, hogy hogyan viselkedtek az emberek. És Macedónia, Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, és szerintem többet tettek a menekült ügyben, mint az európai tagállamok. Európát szöges dróttal akarják lezárni. És mindenkit szeretnék megkérdezni, hogy mi lesz, hogyha lezárul a balkáni útvonal. Szégyen gyalázat, ami Európában az elmúlt hónapokban történt. Szégyen gyalázat, ami a szlovén-horvát határon történt. Szögesdrót van, le kell bontani a szögesdrótot két európai tagállam között. Segítenünk kell Görögországnak és Macedóniának is. Rodriguez képviselő? Sarah Rodríguez. Rodriguez asszony. No, no, no, no. Sarah Rodriguez. Bien. Gracias, president. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, a következő héten, jövő héten a mezőgazdasági tanács alkalmával, amikor a foglalkoztatásról beszélnek, emlékezzenek, hogy a mezőgazdasági ágazat válságban Európában a gyümölcs és zöldség ágazat, a tej ágazat, és itt tovább válságban vannak. Fontos, hogy az európai tejágazat problémáit megoldjuk, ez azonban a bizottság politikáinak a kudarcát mutatja a következő tanács alkalmával. Jó lenne, ha visszatérnének a földre, a valós életbe, és a tejágazat problémát megoldanák így lehetne munkahelyek megszűnésével szemben fölvenni a harcot. Fontos lenne, hogy vegyék figyelembe a mezőgazdasági ágazat helyzetét, ezt a véres helyzetet szüntessék meg a foglalkoztatás terén. Köszönöm szépen. Maragály képviselő, elnök úr, biztos úr. Törökország nyilvánvalóan probléma, azonban nem az a probléma, amelyel ma foglalkoznunk kell, a probléma Európa. Európa nem lehet. Európa nem lehet a nemzeti érdekek összessége. Ki képviseli Európát ebben a vitában? A tanács biztosan nem hiszen ők kormányközi logika mentén e, tevékenynek, nem a közösséget képviselik. Törökországgal szemben nem vállalhatnak felelősséget Európa nevében. E, olyan tagállamok, Görögországot büntetünk, e, amely túlszává esett a helyzetnek. Európa számára az reményt azt jelenti, amit ez az Európai Parlament képvisel gyakoroljuk a vétójogunkat, előzzük meg Európa öngyilkosságát, tegyük ezt a vitát másá, mint eddig volt. Fontos, hogy a polgárok érdekeit azt az Európát teremtsük meg, amelyet önök próbálnak felszámolni. La parola al commissario Hahn Biztos, meg, elnök, megadom a szót a biztosnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezt az elkötelezett vitát. Főleg azoknak köszönöm, akik végig részt vettek az eszmecserén és én is csatlakozni szeretnék azokhoz, akik azt mondják, hogy igenis szükségünk van valamire. Igen, politikai megoldásra van szükség Szíriában. Globális megoldást kell találni a menekült áradatra. És fenntartható, működő határrendészetre, határvédelemre van szükségünk. Azonban szembe kell néznünk a realitással. Rövidtávú megoldásra van szükségünk. Rövidtávú megoldás érdekében pedig szükséges, hogy működjön Törökországgal is a megalapodás. Szerintem hétfőn fontos lépést sikerült elérni, hiszen eh, közelebb jutottunk a megállapodáshoz. Azonban szerintem ez a nap azt is megmutatta, hogy csak is európai megoldással kezelhetjük a válságot, minden érintett bevonásával. Mindenkinek együtt kell működni ennek érdekében, és eh, mindenkinek is végre kell hajtani a megállapodást. Az egyéni akciók nem fognak célra vezetni. Véleményem szerint ezt hétfőn láthattuk. Egészen röviden szeretnék néhány lényeges pontról szólni. Tehát ide tartozik például a vízumliberalizáció, ide tartozik a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások folytatása mindenkit biztosítatok arról, hogy ez nem fog az európai értékek ellenében történni. Az európai értékekhez ragaszkodunk, az emberi jogokhoz, a bíróságok függetlenségéhez, és így tovább. Tehát, aki az Európai Uniót követni akarja, akkor fogadja el a játékszabályait. Tehát nem arról van szó, hogy körbe megyünk, és szólunk az országnak, hogy gyere, csatlakozz. Nem. Aki csatlakozni szeretne, az tárgyaljon. Komolyan, keményen. A vízumliberalizáció pillanatilag nem áll a figyelmünk középpontjában. Viszont amennyiben erről tárgyalunk, akkor visszafogadási megalapodást is kellene Törökországgal kötni. Ez pedig azt jelenti, hogy Törökország az Európai Unió minden tagállamából fogadjon vissza menekülteket, amennyiben azok nem kapnak menedékjogot. Ez Európa érdekét szolgálja. Most akkor a 3, illetve 6 milliárd euróról szólva, igazából már nem is tudom hallani amikor a törökök azt mondják, hogy egy centet sem láttak. Nem is fognak egy centet sem látni, hiszen ezzel a pénzzel mi foglalkozunk, mi kezeljük ezt a pénzt. De nem csak eh, forrásokat biztosítottunk, hanem ki is fizettük. Kelet-Anatóliában jártam, Gazian tepben, és eh, megnéztem a menekült táborokat. A török kormánynak és a nemzetközi szervezeteknek is tisztelettel tartozom azért, ahogy a menekültekkel foglalkoznak. Emberi körülmények között laknak a menekültáborban a menekültök. Minden van a táborokban, szupermarketek, iskolák. 3800 sátorban laknak ott a menekültek. De az infrastruktúra adott. Azzal, hogy csak 40 millió eurót idézőjelben adtunk ezért, abból már 300 ezer menekültet sikerült török táborokban elhelyeznünk, és pedig úgy, hogy biztonságban vannak. 55 millió euróval elértük, hogy 200 ezer fiatal és gyermek iskolába járhat egész évben. Tehát látják, hogy viszonylag cseké ráfordítással garantálhatjuk az eredményeket. Garantálhatjuk azt, hogy a régióban élő emberek biztos otthonnal rendelkezzenek. És azt is kijelenthetem, hogy sok szír menekültel beszéltem Kelet-Anatóliában és minnyáján vissza akarnak térni Szíriába, ahogy csak tudnak, nem akarnak Európába jönni. Éppen ezért A. Politikai megoldást kell találnunk, B. Garantálnunk kell, hogy emberi körülmények között éljenek menekültként is. És nagyon fontos, hogy a gyermekeknek, fiataloknak legyen perspektívájuk, legyen megfelelő iskolai oktatásban részük és a jövőben a gazdasági kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Tehát például, hogy a menekültek Törökországban munkához jussanak. Hölgyeim és uraim, hétfő nagyon fontos lépés volt, de az is biztos, hogy Tusk elnöknek most nehéz dolga van, hiszen végig kell tárgyalnia ezt a sorozatot. És remélem, hogy az európai szolidaritás szelleme kíséri majd a tárgyalásokat. Nagyon szépen köszönöm. E Szeretnék mindenkit megkérni, hogy maradjon csendben, hogy ne zavarja a felszólalókat. Most pedig a tanács nevében Hennis plasschaert asszonynak adom át a szót. Képviselők, ahogy ma délelőtt már említettem, további munkára van szükség Törökországgal kapcsolatban, és ezért ö, fontos, hogy Tusk úr a javaslatot tovább vigye, és az márciusi Európai Tanács idejére kidolgozzák a részleteket. A részletek számítanak, tehát nem minden kérdést lehet e pillanatban részletesen megválaszolni, de ne értsük félre, e, az európai kormányok és államok kifejezetten megfogalmazták álláspontjukban, hogy a javaslatoknak az európai és a nemzetközi törvényeket be kell tartania. És teljesen egyetértek Weber úrral, Mind ezt figyelembe kell vennünk a Törökországa való partneri kapcsolat kilakilásában nem lehet egyik fél sem függő a másiktól. És hogy fogalmazok egyszerűen, nem az a cél csak, hogy a menekültek áradatát megállítsuk. A cél az, hogy az szabályozatlan, illegális áramlást szabályozzuk és térvényesítsük. Megelőzzük, hogy az emberek a tengerbe fulladjanak, és még egyszer nem adjuk el, áldozzuk be az értékeinket. Felgyorsítjuk a felületet, felgyorsítjuk a vízumliberalizálás, vízumkönnyítések folyamatát, de nem dobjuk ezt oda zsetonként a tétbe, tárgyalási alapként nem játszmákat játszunk, nem fogjuk az elvárásainkat csökkenteni a már jól ismert eh, tagsági követelmények tekintetében sem. Tehát, ha megállapodunk Törökországot, Törökországnak félembe kell vennie, tiszteletben kell tartani az európai és nemzetközi törvényeket, jogot. Eh, ez világosan megfogalmazódik eh, a dokumentumokban is. Ugyanakkor ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy morális alapon megítélni a helyzetet, és emiatt sértődöten félrehúzódni, ne, ezt nem tehetjük meg, nem ülhetünk túlságosan magas lovon ebben a pillanatban. Nincs tökéletes megoldás. E, a meglévő görög-török visszafordítási megállapodás tekintetében Törökországnak vissza kell fogadnia minden olyan illegális menekültek egy területen keresztül lépett jogtalanul az Európai Unió területére. Ez már a létező rendszer, és meg is indult Görögországból Törökország felé több mint 300 menekültnek a visszafordítása. A non revolvement elvet is elfogadtuk közben, és ne felejtsük el, hogy több mint két és fél millió menekült már védelmet élvez Törökországban. És végül azok, akik a Genfi egyezményre hivatkoznak, egyetértek, pontosan megértem az aggájaikat, de ahogy említettem, nem fogunk áldozatokat hozni, nem fogjuk eh, rövidebbik utat választani, nem fogunk kompromisszumokat kötni. Nincs, eh, nem egy eh, alkú alap, nem tárgyalási alap az, hogy lemondjunk ezeknek az érveknek az érvényre juttatásáról. A jelenlegi helyzetben amikor az emberek kis csónakban vágnak életveszélyes útnak, ez nem felel meg a nemzetközi jognak. Ezt nem engedhetjük meg, hogy a török és görög partokon halottak úszanak ki a partra a hullámok hátán. Ehhez képest fel kell lépnünk. Morális kötelezettség ez például a embercsempészekkel szemben. Az igazi ellenfeleink nem a menekültek, hanem az embercsempészek, ahogy ez Kamal úr nagyon helyesen mondta. Ennek úr végül hagy zárjam le, mert egy kicsit e, e, zajos a helyzet itt most a parlamenti plenáros teremben, de hagy e, beszéljek az Álma nevű napilapnak a török kormány által bezárásáról. Nos, saját miniszterelnök és kancellár és Merkel kancellár is felvetette ezt a problémát, de hétfő, 28-án 28 hétfőn is szóba került ez, Európa szemében a sajtószabadság nem feláldozható, és Törökországnak javítania kell a teljesítményt ezen a területen, és nem hunyhatunk szemet e fölött. Végül, elnök úr, Intveld asszonynak válaszolni, nagyon szépen köszönöm, hogy emlékeztetett arra, hogy évekkel ezelőtt mit mondtam. Továbbra is kitartok ezek mellett és azt mondanám, hogy visszatekintve persze jobban látjunk, és azt kell mondanom, hogy a saját akkori nyilatkozatom meglehetősen jövőbe látó volt. Továbbra is európai megoldásokat fogok kérni. Köszönöm szépen! Thank you very much, dear minister. Köszönöm szépen, kedves miniszter asszony! A vitát lezárom. Először, mielőtt szavaznánk, Schulz elnök úr közleményei következnek.